Good afternoon to everybody, and I really hope... Köszöntök mindenkit. Remélem mindenki kellemesen töltötte az ebédidőt, és jókat evett, egészségeset. Nagyon sok petíciót kell ma megtárgyalnunk, úgyhogy közösen hozzá kell járulnunk mindannyiunknak, hogy tömör, lényegi hozzászólásokkal gyorsítsuk a dolgok menetét. Az októberi napi rendet a koordinátorok a 13.05-össel elfogadták, és a 10.73-ast nyitva hagyják. Nem volt vitatott javaslat, jelentés sem írunk. A 4 6 7 kezdődő petíciót és a társait lezárjuk. A 884 és 900 kezdetűek, meg 216 kezdetűek nyitva maradnak a petensek felszólalási alapján. Ötös napi rendi pontunk, ciprusi utunkkal kapcsolatban, mindenki megkapta a programot, mivel nem tudok ö, részt venni ezen, Csáki úr fogja a ciprusi delegációt vezetni. A koordinátorok továbbá a meghallgatások témáját, ö, október 11-i témáját véglegesítik a munkavállalók munkakörülményeiről szól majd az. November 22-én kerül rá sor, a frakciók küldhetnek még a felszólalók személyére szeptember 15 ig javaslatokat és témajavaslatokat is. A 2018-as ülésrendünket elfogadtuk. A 0747-es petíció kapcsán workshopot fogunk szervezni, és a C igazgatóságát kérjük a parlamentnek, hogy készítse ezt elő. A, a gyermekekkel kapcsolatos jelentést elfogadtuk. To the president by me. The a koordinátoroknak nagyon érdekes eszmecseréje volt az egyes petíciók kapcsán. Mindig érdekes ezeknek a mélyére járni, és a módosítók mélyére járni, de ettől még nem lesznek befogadhatóak bizonyos petíciók. Továbbá, és ezt a bizottság tagjainak is kommunikáltuk, számos dokumentum készült el, amelyeket köröztetünk. Nézzük a ma délután napirendjét. Úgy hallottam, hogy a délelőtti ülést az EU állampolgárságról szóló jelentéssel fejezték be, és szerettek volna még néhányan felszólalni Máriász úr első között. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem volt alkalmunk elmondani a véleményünket, de rövidre fogom magam most. Fontos, hogy az európai polgárságról szóló 2017-es jelentés úgy fogalmazza meg ezt a fogalmat, a 90-es definícióra támaszkodva, hogy annak kompetenciáit, körét módosítaná, az Európai Unió polgárának lenni politikai jog, de nem korábbról nem ismert jog, nem olyan, mint például a munkához való jog. És a petíciós jog is az európai állampolgárságból fakad, ugye ezt nap mint nap tapasztaljuk. Jó, hogy a jelentés kitér ezekre a jogalap kérdésekre, és megerősíti, hogy a Brexit után is megmarad ez a joga a polgároknak. Azt hiszem sok brit polgár fog élni majd ezzel. A Görögországra rákényszerített kivándorlás trojka döntések kapcsán, a Brexit kapcsán, az Angliába kivándorolt görögök körében biztos, hogy sok petíció fog hozzánk érkezni. Az európai választások is kapcsolatos a dolog. Az európai választásokat az Európai Unió szervezi, a tagállamok kiegészítő jogszabályokat tehetnek hozzá az európai választási joghoz, és egyes tagállamokban mindmáig vannak olyan szabályok, amelyek sérti, korlátozzák az európai állampolgárságból adódó jogokat. Görögországban legalább is ez a helyzet, mivel a hivatásos képviselőknek például fel kell mondaniuk állásukban, mielőtt jönnének Lettországban is ez a helyzet, máshol nem kötelezik őket felmondásra, ha egyébként nincs érdek összefonódás és volt, aki ezért lépett vissza. Már pedig, amikor az ember jelölteti magát, akkor nem tudja, hogy megválasztják-e. Más országokban megint más összeegyeztethetőségi szabályok vannak, de legalább lehet választani a mandátum típusok közül hogy a nemzeti jog vagy az EU jog szerint választatja meg az ember magát. Görögországban nincs ilyen választási lehetőség. Az Európai Unió demokratikus működését ezt korlátozza, hogyha nem tudja egy politikus szabadon elmondani a véleményét az Európai Parlamentben, vagy nem tud ide bekerülni ilyen okok miatt. Tehát ez egyenlőtlenséget okoz. Én európai parlamenti képviselő vagyok az ECR-ben, és minket folyamatosan a tömegmédia célpontként kezel, különösen Strasbourgban, amikor ott vagyunk. És míg más képviselők használhatják szabadon a stúdiókat, reagálhatnak a támadásokra, embereket hívhatnak meg, helyiségek állnak rendelkezésükre és szolgáltatások. Az egyszer számára ezek sokkal korlátozottabban állnak rendelkezésre. Tehát nem tudunk a görög tömeg sajtó támadásaira kellőképpen válaszolni az állami és egyéb tévécsatornákon támadásokat kapunk, és nincs lehetőségünk arra, hogy erre méltóan reagáljunk. Ez is csökkenti, szűkíti a demokratikus lehetőségeit egy képviselőnek. Ha egy ha a pluralizmust komolyan vesszük, akkor ez azt is jelenti, hogy először is minden tömegmédium Nak arányosan és lehetőség szerint semlegesen kéne tájékoztatni. Ez a hazámban nem így van. Igen, nagyon érdekes, amit hallottunk. De ennek nem sok köze van az európai polgárság témához. De kérem, hogy ebben az ügyben próbáljon ö, valamit elérni itt a házban. Az Danaka asszonynak adok szót. Én is, vagy nem is rövid leszek. Egyetértek Beatrice szövegével. Különösen azzal, hogy már a Brexitet is bevette a szövegbe, és a legfrissebb állapotból indul ki, és azoknak a jogaival is foglalkozik, akik az egyik tagállamból jogszerűen költöztek át, és most kényszerek közé kerültek. Ez az Egyesült Királyságban és más tagállamokban is felvetődik egyes uniós országokban élő britek körében. Hogy mi lesz most velük és a státuszukkal. Tudom, hogy a brexit kapcsolatban külön állásfoglalás lesz, és ezt még tárgyalják a frakciók az októberi plenárisig, de szerintünk a saját ajánlásainkat itt is meg kell fogalmazni, mert nem nagyon kerülnek be ebbe a Brexit szövegbe, úgy látom. Elnök asszony említette, hogy a NATO-ban vagy hát arról döntöttek, hogy a lett és szovjet köztársaságok közötti viszonyjal kapcsolatban felmerült problémákat is kezelni fogják. Ott is hasonló problémák merültek föl a 25 évvel ezelőtti átköltözés, jogszerzés, állampolgársági jog kapcsán. a letországi és észtországi oroszok egy részének nincsen állampolgársága ezekben az országokban, miközben az Európai Unió területén élnek. Őrülük is kéne beszélni, ha ilyen témáról tárgyalunk. Csak gratulálni szeretnék Beatrice-nek egyébként a kiváló szöveghez. Köszönjük. Revér asszony kíván. Megszólal. Köszönöm, Cecília. Én is nagyon röviden szeretnék szólni. Gratulálok kollégám munkájához. Az a véleményem, hogyha tényleg sikerülne az Európai Uniós állampolgárságban eredményt felmutatni, akkor garantálnunk kellene jobb jogokat, életkörülményeket, de főleg materiális dolgokat az európai állampolgároknak. Egyetértek azzal a kritikával is, amelyet a, kritik, a kollega megfogalmazott az a jelentés kapcsán, amikor kétséget fogalmazta meg a bizottság által elmondottakat illetően, azok a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek aggasztják az állampolgárokat. Úgy gondolom, hogy szükség lenne mindenképpen valamilyen munkát végezni annak érdekében, hogy értékeljük az európai állampolgárság státuszát, hogy gazdasági, szociális és egészségügyi környezetvédelmi területeken megfelelő szociális igazságosságot tudjanak biztosítani az állampolgároknak. Akkor tudnak kézzelfogható értéket közvetíteni az állampolgárok számára, és akkor tud csak többletértéket képviselni az európai állampolgárság. Teljes mértékben támogatom azt a kritikát, amely a jelentésben megfogalmazódik, hogy borzasztó nagy a késedelem a diszkrimináció ellenes irányelvhez képest, körülbelül 10 év a lemaradás az irányelv definíciójához képest. Végezetül pedig A kormányzást is meg kellene változtatni, azért, hogy olyan döntéshozó folyamatot garantálhassunk, amely az állampolgárok számára teljes mértékben átlátható, és teljes foglalkoztatást biztosít megfelelő kulturális körülményeket, szociális körülményeket az állampolgárok számára. Az Európai Unión belül ugyanis nem megfelelő körülmények uralkodnak. Köszönet még egyszer a kollégának. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig örömmel adom meg Mariellen Boulanger-nak a bizottság képviseletében a szót. Parancsoljam. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés mutatja, mennyire el vagyunk kötelezve a bizottság a parlament részéről az európai állampolgárság mellett. Nyilván emlékeztek arra, hogy tavaly márciusban egy meghallgatások keretén belül az Önök szakbizottsága, a Júri, az AFKO részvételével és a LIBE részvételével nagyon sokban hozzájárultunk a jelentés elkészítéséhez prioritásokat fogalmaztunk meg, illetve olyan intézkedéseket állapítottunk meg, amelyekre szükség van az állampolgárok jogainak védelme érdekében, hogy több életértéket adjunk ennek a státusznak a mindennapi életükben, támogassuk részvételüket a mindennapi életben. Üdvözöljük ezt a jelentést, úgy gondoljuk, hogy a három intézménynek együtt kell az állampolgárok aggájaival foglalkoznia és a prioritásokat megállapítani ezeken a területeken. Egy dologra hadd emlékeztessek, ez egy csomag, ebben van egy állampolgárságról szóló jelentés, prioritásokkal, és ugyanakkor az alapszerződés 25. cikke alapján is született egy dokumentum, az elmúlt három évet öleli fel, az állampolgárságról szóló jelentés a jövőről szól illetve van egy olyan része is az eredményeket illetően, hogy a korábbi prioritásokat hogyan tudtuk teljesíteni. Még szeretném megemlíteni azt is, mert tudom, hogy rövid az időnk, hogy ebben a jelentésben nagyon sok a prioritás. Egyikük az, amely EU szerte kampányt tervezne meg a következő európai választásokra az állampolgárok körében, Bizonyára jól emlékeznek, hogy volt egy eh, ilyen elképzelés is a meghallgatáson. Vannak ö, eh, intézkedések, prioritások, eh, az állampolgárok demokratikus részvétele, különböző kezdeményezések, beleértve a legjobb gyakorlatokat is a szavazati jog támogatása például, ami fontos volt, ezen kívül az emberek mindennapi életének egyszerűsítése és cél volt. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a bizottság a közelmúltban egy javaslatot készített az egységes digitális megoldás vonatkozásában, hogy segítsen az állampolgároknak a határokon átnyúló ügyletekben. Ezen kívül az egyenjogúság is nagyon fontos, ami kiderül, ebből a jelentésből ezzel kapcsolatban született egy irányelv. Juncker elnök úr egyik útmutatása volt ez, és a bizottság elkötelezett emellett. Modernizáltuk például a sürgősségi úti okmányok eljárását, ez a védelemhez való joghoz tartozik, aztán a személyigazolványok címkártyák és egyéb dokumentumok vonatkozásában. Ennyit szerettem volna elmondani, mert sajnos nincs több időm, de szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre. Elnök, köszönöm szépen, mindig érdekes végighallgatni azokat, akik inspirálják az embert, ön mindenképpen ide tartozik, de sajnos tovább kell lépnünk. Nem tudom, Sógor úr itt van-e? Ha nem, akkor Beszer asszonynak adom vissza szót. Köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhasználni ezt a percet, hogy még egyszer elmondjam, hogy köszönöm mindazoknak a kollégáknak, képviselőknek, akik együtt dolgoztak velem ezen a jelentésen, akár árnyékelőadóként, akár más minőségben. Olyan kompromisszumra jutottunk, ami egyértelmű és elszánt. A LIBE komponenssel kapcsolatban, amelyel szintén integráltan együttműködünk, az ő véleményüket is nagyon erős, teljesen figyelembe vettük, és köszönöm Bulázsi asszonynak külön is megköszönni, hogy mindig rendelkezésünkre állt, kommunikált velünk, és így tudtuk egymáshoz közelíteni a véleményünket. Egy közös cél vezérelt minket, az, hogy az európai uniós intézmények a polgárok jogainak érdekében közösen dolgozzanak. Ennek három pillére van, az egyenlőség, a diszkriminációmentesség és a petícióhoz való jog, illetve a demokráciában való részvétel. Minden további jog ebből következik. Tehát köszönöm mindenkinek, hogy ilyen konstruktív módon működött velünk együtt és szeptember 28-áig várom a módosító javaslatokat. Ekkor fogjuk elkészíteni a dokumentum végleges változatát, amely remélem, hogy pozitív fogadtatást kap majd november 22-én. Thank you very much. Köszönjük szépen. És ahogy mondtam, mondtuk, szeptember 28-án délután háromkor van a módosítók benyújtásának a határideje, a szavazás a szakbizottságok pedig november 22-én várható. Most pedig frissítsük fel az emlékezetünket azok, akik Olaszországba látogattak, mert ez a következő napi rendi pont. A végső jelentésben fogjuk majd levonni a következtetéseket, ez majd október végén fog elkészülni, de szeretném elmondani, hogy miben egyezett meg a, a teljes delegáció. Mind a vállalati fejlődés, illetve a fenntartható jövő területén abban állapodtunk meg, hogy a vállalatok vezetősége és a polgárok közötti együttműködést javítani kell, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy itt még több munkára van szükség. A delegációk egyetértettek abban, amit a sajtótájékoztatón is elmondtam a tényfeltáró misszió végén és ma szeretném ezt még egyszer elmondani. Az Orhuszi egyezmény értelmében egy befogadó megközelítést alkalmazunk a polgárok irányába, ez pedig segíthet a bizalom újjáépítésében az összes érdekelt fél esetében a Tarantó régióban is. És ez mostanáig valóban hiányzott és nem akarok túl sokat elárulni a készülő jelentésből, de ezt azért ki kell mondani. Azt hiszem, hogy tovább is léphetünk. A 16. napi rendi pontot elhalasztottuk. A 0867 eh, per 2016-os eh, petíció a következő napi rendi pont. A vegyszerek és nehézfémek betiltása a gyermekjátékokban. Eh, ez őrületnek hangzik, de mégiscsak van ilyen. Tehát nagy örömmel adom meg a szót azonnal a bizottságnak, mivel a petíció benyújtója nincs jelen a teremben. Fogelszang úr következik. Besten Dank, Frau Vorsitzende. Die Spielzeugrichtlinien der az Európai Unió ide vonatkozó irányelve nagyon komoly határértékeket ír elő a nehéz filmekre vonatkozóan a gyermekjátékokban úgy állapították meg őket, hogy a még ártalmatlannak minősülő mennyiség maximum 10%-a lehet például ezeknek az anyagoknak a játékban, az ólom esetében ez 5%, vagyis így hát jó messze van a megengedett érték a még egészségesnek minősülő legmagasabbtól. Ugyanezt a kadmiumra és báriumra is kiterjesztette a bizottság. Komoly korlátozásokat léptetett életre, ugyanígy a bifenol ára is, az újabb tudományos eredmények tükrében két és félszeresére szigorították ebben az esetben is a határértéket. A 9-es játékokra vonatkozó veszélyes anyag irányelvet már számos alkalommal kilencszer ö, módosították, és szükség is van erre, és további módosítások várhatók, hogy a gyermekek védelme a lehető legoptimálisabb legyen. A petíció második pontjához hozzáfűzném, hogy hatékony ellenőrző rendszerek vannak érvényben, a tagállamok felelősek az ellenőrzésért, de együttműködnek a tagállami szervezetek egymással, és ezt a bizottság évek óta segíti közös programok, közös ellenőrzési kampányok megszervezésével. A játékokra pedig külön figyelmet szentelünk. Játékoknak. Members, colleagues, Nobody. Senki nem akar itt úgy látom megszólalni. conclude on this, that we, that we... Tisztelettel kérdezi a magyar kabin az elnökkel szemben, az elnöktől balra ülünk, hogy hallgatják-e a magyar tolmásolást és igényik-e. And because personally I think we should also know is a web streamen hallgatókra való tekintettel folytatjuk. Nos, jó lenne, hogyha választ kapnánk ezekre a felvetésekre a bizottságtól. Az endokrin diszruptorok vonatkozásában, amelyek krónikus betegségeket és szexuális betegségeket okozhatnak, teljes körű tiltásra lenne szükség, ezt az MV-nek ezért továbbítjuk, és kikérjük az MV bizottság véleményét, hogy maguk részéről kívánják-e ezeket a vegyi anyagokat betiltatni. Ez így jó eljárás, elfogadható mindenki számára? Úgy látom, hogy nincs ellenkezés. A 30-as petícióval foglalkozunk most, Olivier Barnell, a is not present, but the Commission is present, and I'm happy to extend the floor to Anna Maria Blasrico. Anna Maria Blasrico-nak adok szót, vagy Valentina Berátónak, amelyikük elő kívánja ezt terjeszteni. Eh, el peticionario pide que se prohíban el uso de los clasificantes, en particular de los talatos que contienen dichos clasificantes en artículos eh, de uso diario.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 Thank you very much. Floor is open for colleagues. Eleonora. Sì, grazie Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Jobban szeretnék megérteni egy aspektust. Úgy tűnik, hogy ezeknek a anyagoknak a hatása még erőteljesebb. És amikor arról beszélünk, hogy kevesebbet használjunk fel ezekből, akkor végül is nem tudom, hogy ez teljes betiltását jelenti-e ezeknek az anyagoknak, hiszen vannak alternatív anyagok, amelyek biztonságosabbak. Tehát szeretném, hogyha a bizottság erről ö, megnyugtatóan nyilatkozna, hiszen a refit keretén belül ö, jó lenne, hogyha az Envi Bizottsághoz továbbítanánk ezt az anyagot, és nyitva tartanánk ezt a petíciót. Köszönöm.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 Köszönöm szépen, elnök asszony. 2013-ban a petens azt kérte, hogy a bifenol A betiltására tegyen az EU intézkedéseket. A bizottság 2014-ben válaszolt erre, és ez alapján az Élelmiszer Biztonsági Hatóság, az EFSA, miután megvizsgálta a kérdést, és 2015-ben véleményt írt erről. Annak minden hatását figyelembe véve, ideértve az endokrin vonatkozású hatásokat, egy bizonyos minimális napi bevitel esetén ezt az anyagot biztonságosnak nyilvánította. Ezt 2016-ban, vagyis tavaly egy másik tanulmány is meg erősítette, és az EFSA így fenntartotta a véleményét. A, a bizottság az EFSA tanácsára azonban egy új intézkedést alkotott, amely ezzel együtt csökkenti az élelmiszerekben a bifenol A mennyiségét, elővigyázatossági okokból, főleg műanyagokkal érintkező élelmiszerek esetén az italos dobozok, fémdobozok, műanyagos flakonok esetében. Mivel a tudományos adatok megbízhatósága nem, százalék, nem százszázalékos, és a, a, a különlegesen veszélyeztetett életkori csoportok, három éves korig terjedő életkorú gyerekek csoportjával kiemelten foglalkozunk, ezért az ő hozzájuk eljutó élelmiszerekben az ajánlás ellenére egy szigorú javaslatot tettünk, és tiltjuk a bifenol alá használatát egy bizonyos határértékig. A további bizonytalanságok esetében az írásos anyaga mérvadó. A BPA játékokban megengedett mennyiségét ugyancsak csökkenti a bizottság, és a termopapírokban pedig teljes körön kitiltja a jelenlétét. A BPA egyébként várhatóan a REACH listára is rákerül majd, Vagyis mindenki, aki ezzel az anyaggal bánik, az EU-ban külön engedélyhez kötött e- engedély alapján működhet csak. Akkor úgy láttam, hogy a bizottság válaszolt eh, írásban, de ez nem változott végül is lényegileg. De köszönjük, amit elmondott, kollégák kívánnak ehhez hozzászólni, akkor azt hiszem, hogy miután már bőven alaposan megvizsgáltuk a helyzetet, ezt a petíciót lezárhatjuk. A bizottság számos intézkedéssel reagált a Petes felvetésére. Elfogadják a kollégák? El. Következő témánk a 1075-ös, a légfrissítő dezodorok állítólagos károssága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 Mm, akkor, ha beszélhetek az anyanyelvemben, akkor ezt fogom tenni, ha lehetséges. A petíciót benyújtó aggódik a vegyi anyagok negatív hatása miatt, mert ezek jelen vannak mindennapi használatú termékekben. Tehát egy 2005-ös tanulmányra hivatkozunk itt, és az Európai Unió tudományos bizottságainak a véleményére. Ezeket a tanulmányokat az ilyen termékeket utólagosan vizsgálják, különösen a fogyasztói termékek használatát vagy kapcsolatban. Ezt 2010 és 2013 között folytatták le. Az volt a vizsgálat célja, hogy megvizsgálják, milyen vegyi anyagokat bocsátanak ki az olyan termékek, mint a takarítószerek és egyéb hasonló termékek. És megvizsgálták a fogyasztókra gyakorolt hatást. Az eredmény az volt, hogy az egyik esetben legalábbis meghaladta a határértéket a szennyezőanyagok aránya. Más publikációkban frissebb adatokra hivatkoznak, például fogyasztói szervezetek találtak magas szintet például füstölőkben vagy illatosított termékekben. például formaldehidet és benzint, tehát rákkeltő anyagokat is találtak az ilyen termékekben. A fogyasztói termékekben található káros anyagokat globális szinten kellene követni, és címkével tájékoztatni kellene a fogyasztókat, illetve normákat is be kellene vezetni. Ami a vonatkozó jogszabályokat illeti, ezek a termékek az általános termékbiztonsági irányelv hatája alá tartoznak, amely megköveteli, hogy a piacra kerülő termékek biztonságosak legyenek a fogyasztók számára. Ez a gyártó felelőssége, nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a piacra kerülő termékek biztonságosak legyenek, és hogy ne legyenek bennük olyan anyagok, amelyek árthatnak a fogyasztónak. A gyártónak bizonyítania kell, hogy a termék biztonságos, és ezt megteheti úgy is, hogy hogy a sztenderdekkel foglalkozó bizottság előírásainak megfelel. A petíciót benyújtó szerint léteznek olyan sztenderdek, amelyeket már létrehoztak, és ezekben részben szerepel a kibocsátott anyagokra vonatkozó határ, illetve a fogyasztóra gyakorolt lehetséges hatás is. Vannak olyan keverékek, tehát vegyi anyagok, amelyek beletartoznak eh, az osztályozás, eh, címkézés és csomagolásra vonatkozó eh, szabályok hatáskörébe. És vannak itt olyan anyagok is, amelyek allergiát vagy érzékenységet okozhatnak. A REACH irányelv lehetővé teszi bizonyos vegyi anyagok korlátozását, amennyiben azokról bebizonyították, hogy veszélyesek lehetnek a fogyasztó számára. A REACH keretében már betiltották az egyik ilyen vegyi anyagot, az egy-négy diklorobenzént. Ezeket a korlátozásokat lehet, hogy ki kellene terjeszteni más anyagokra is. Végül pedig szeretném jelezni, hogy a tagállamok felelősek azért, hogy ezt a jogszabályt átültessék a gyakorlatba és hogyha a piacon veszélyes termékeket találnak, akkor a gyors riasztási hálózaton keresztül értesíteniük kell erről a többi tagállamot. Tavaly 16 ilyen veszélyes benzén kibocsátó termékről érkezett értesítés az Európai Unió 10 országából és elnézést, hogy kicsit túlhaladtam az időmet, de szeretném elmondani, hogy a jelenlegi jogszabályi keret lehetővé teszi, hogy gondoskodjunk arról, hogy a fogyasztók védve legyenek eh, a vegyszerekkel szemben. Köszönöm. Thank you very much. Well, the... Köszönöm szépen. Nos, létezik egy irányelv az általános eh, termékvédelemről, azt hiszem, hogy a bizottság kimerítette ezeket a lehetőségeket. Kedves kollégák természetesen hozzászólhatnak, de úgy látom, hogy senki nem jelzett be az irányban. Tehát a bizottság azt gondolom, hogy nagyon sok nyomozást folytatott, minden lehetőséget kimerített, az irányelv, a RAPEX, vonatkozásában is eljárt, úgyhogy szerintem le kell zárnunk ezt a petíciót, és tovább kell lépnünk a következő témára, ami pedig nem más, mint a 1379-es petíció a az emberek és állatok védelméről a mérgekkel és rovarítókkal szemben. Parancsoljon, öné a szó. Damen und Herren, mein Name ist Gisela Urban von Tier... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Németországban van egy csoport az állatok védelme érdekében. Gabriele Menzert kollégát képviselem ebből a célból. És ezért szólnék hozzá. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozhatunk. Szeretnék a civil szervezeteknek is köszönetet mondani, amelyek létrehozták ezt a petíciót. Azért született ez a petíció, mert úgy gondoljuk, hogy a REACH a jelenlegi formájában nem védi az EU állampolgárokat. Ennek két oka van. Az első, hogy a REACH nagyban az állatok alapján szerzett adatokból táplálkozik, a második pedig, hogy az emberektől nem gyűjtöttek be elegendő adatot. Tehát, ami az állatkísérleteket illeti, mint állatorvos, el kell mondanom, hogy az a lovakon nem kísérletezünk. Miért használunk patkányokat, hogyha olyan vegyi anyagokat akarunk tesztelni, amelyeket az embereken akarunk használni? A bisphenol, is, a bisphenol A is az állatkísérletek köszönhetően került a piacra. Szükség van a patkányokra, mert sokkal rezisztensebbek a bisphenol A-ra. Úgyhogy nyilván ezért választotta az iparág ezt az állatot a kísérletekhez, hogy a piacra dobhassa ezt az, az anyagot. Most már nagyon jól tudjuk, hogy a bisphenol A károsan befolyásolja a belső ábrásztású rendszert, és meg is zavarja. A bisphenol A rendkívül uh, káros hatású. That have been used to protect the public while relying on animals. Tehát most már talán értik, hogy miért állatokon kísérleteznek, és milyen állatokon. A második ok, ahogy említettem, a REACH nem védi, védi az állampolgárok egészségét, mert egy csomó adatot emberekkel kapcsolatban évtizedeken keresztül nem gyűjtöttek be a gépjárműiparra, vagy más egyéb iparágra gondolok, ahonnan rengeteg információt szerezhettünk volna be az ott dolgozóktól. Az Európai Bizottság 2016. decemberében indított csak be egy ilyen humán monitorozó programot a Horizont 2020 alapján. Hát egy kicsit későn. Ugyanis 2003 óta tudjuk, hogy a gyerekek úgy születnek, hogy legalább 300 különböző vegyi anyag van a szervezetükben. Úgyhogy azt hiszem, hogy 174 olyan anyag van azon a listán, amelyek nagyon veszélyes anyagokat tartalmaznak, de már 2007-ben 300 ilyen anyagot kellett volna a listára felvenni, mert az emberi szervezetben ezek már jelen vannak. Talán nem döbbennek meg azon, hogy a gyermekhalandóság egyik legnagyobb komosabb, legfontosabb kiváltója a 14 éven aluli korosztályban, Nyugat-Európában a rák. Az 50-es és 60-as évek óta például nagyon jól tudjuk, hogy a dohány rákot okoz epidemiológiai adatok alapján. Tudjuk ezt. Hogyha az ember kedves akar lenni, akkor mondhatjuk azt, hogy nem gyűntöttünk be ö, bürokratikus inkopant kompetencia hiány miatt adatokat az emberekről. Szerintem ez bűncselekmény, mert a, a REACH-nek a 21. századi tudományhoz kell alkalmazni. Nem szabad állatokat használni, mert nem egészen ugyanaz történik az egerek, mint a patkányok esetében. Hogyha az emberi tapasztalatok alapján nem tudunk számokat, adatokat begyűjteni. 68-69-ben lett kötelező, azt hiszem, az állatkísérlet. De hölgyeim és uraim, 70 évvel le van maradva jogalkotás a tudományos adatokhoz képest. Ideje volna már kicsit felzárkóztatni mert az állatkísérletek nem mutathatnak rá arra, hogy mi történik az emberi szervezetben, csak az emberi szervezet tud erre választ adni. Ma már van epidemiológia, molekuláris epidemiológia, és egy csomó más olyan technológia és ág, amiből megtudhatjuk azt, amire szükségünk van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sulte asszony a bizottság képviseletében következik. Thank you very much. I would, uh... Köszönöm szépen. Szeretnék a petíciót benyújtóknak és aggájaikra reagálni. Bizonyos mértékig osztjuk ezeket az aggályokat. A bizottság többször is már elmondta, hogy mi is szeretnénk hosszú távú, jobb módszereket találni a korábbi állatkísérletekhez képest. Azonban engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak önökkel, amelyek nagyon fontosak a jelenlegi szabályozó rendszerben. Az állatkísérletek a REACH és egyéb EU jogszabályok értelmében csak akkor használatosak, ha más alternatív lehetőség nincs. Ez az az elv, amely az átfogó irányelvben is megfogalmazódik az állatvédelem érdekében az állat kísérletek vonatkozásában. Nos, ami a REACH illeti, az ECA és jelentést készített, egy harmadikat az alternatív technológiák felhasználásáról az állatokhoz képest, és ez a jelentés megerősíti azt, hogy a legfőbb adatok, a legegyszerűbb toxikus anyagok vonatkozásában még a REACH hatályba lépése előtt állatkísérletekből származott. Tehát ezek nem új adatok. Sokkal kevesebb ilyen adat állt, áll rendelkezésre az összetettebb emberi vonatkozásokban. A jelentésben az áll, hogy a REACH-ben megfogalmazott lehetőségeken túl is élnek ezekkel a kísérletekkel. Ez azt jelenti, hogy a legutolsó megoldás elvét nyilván csak akkor használják, hogyha már minden más lehetőséget kimerítettek. A RICS érdekében készült jelentések alapján elmondhatjuk azt, hogy kevesebb gerincest használtak fel állatkísérletekre, mint eredetileg gondolták. Másrészt viszont ez azt jelenti, hogy kevesebb kockázattal végződő eredményt kaptunk, mint a RICS előtt. El szeretném mondani azt, hogy a bizottság és a tagállamok keményen dolgoznak annak érdekében, hogy rendszeresen frissítsék a reach hogy alternatív módszereket találjanak, a kísérletekhez, abban az esetben, hogyha megfelelő adatokat tudnak nyerni ezek segítségével, ez előfeltétel. Például a REACH mellékleteinek frissítése, a szem, a bőr kísérletek vonatkozásában. Tehát ez nagyon fontos példa, de utalt erre a petíciót benyújtója is. A kísérleti módszerek szabályozását is frissítették 24 új módszerrel az elmúlt év során, az összes 75 módszer vonatkozásában. A toxikológia jövője természetesen attól függ, hogy megértjük-e ezeket a toxikológiai utakat, és az új módszereket mindenféleképpen megfelelő ismeretekre lehet csak alapozni. Mindazonáltal csak az OECD szintén fejlesztik ezeket jelenleg, de az EU szabályozók szorosan nyomon követik ezeket a fejleményeket. Pillanatnyilag sajnos nincsenek még nemzetközileg elfogadott normák azzal kapcsolatban, hogy szabályozó környezetben ezeket az új módszereket hogy lehet felhasználni. Nagyon sok új technológiát tanulmányoznak pillanatnyilag, hogyan lehetne őket kísérletekre felhasználni, a petíciót benyújtó is említett ezek közül néhányat, és ezek tényleg nagyon fontos új technológiák. Mindazonáltal ma meg kell mondanunk, hogy ma még nem válthatják ki az állatkísérleteket a legösszetettebb toxikológiai értékelések során. Ami a toxikogenomics-et illeti, a tudósok és a jogalkotók is most próbálnak megegyezni abban, hogy hogyan értekeljék az adatokat, amelyeket ebből nyertek. Úgyhogy kell még egy kis idő a módszerek elfogadásához, hogy ezt jogalkotás során is felhasználják. Következésképpen jelentősen csökkentsük az állatkísérleteket. Erre még nem került sor. Azonban a nemzetközi közösség már foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az OECD munkacsoportokat hozott létre annak érdekében, hogy 2018 közepén dokumentumokat készítsenek annak érdekében, hogy hogyan lehet feldolgozni ezeket az adatokat a toxicogenics, metabolics és egyéb programok keretén belül. Hozzátenném még, hogy a REACH az egyik legszigorúbb ilyen jellegű szabályozás világszerte, de ugyanakkor rendkívül rugalmas is. Fel lehet használni a nem állatkísérletekből származó eredményeket is. Nagyon sok területen ilyen rugalmasságot nem találunk. Tehát ha például szavahihető és tudományos szempontból elfogadható valamilyen adat, az elfogadható és figyelembe vehető. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság értékelte a kísérletek programját, hogyan lehetne védeni az emberi környezetet, és a 2017-es Ricset felülvizsgáló jelentésében, amelyet 2018 elején kíván elfogadni, azt vizsgálja, hogy a REACH mechanizmusok hogyan csökkentik a káros anyagoktól való függésünket. A bizottság azzal is tökéletesen egyetért, hogy a megelőző elv rendszeres alkalmazása az engedélyezésnél és értékelésnél a RICS keretein belül nagyon fontos. Tehát a tudásokkal együtt próbáljuk a legfejlettebb módszereket és technológiákat alkalmazni, hogy felhasználhatók legyenek a döntéshozó folyamatban, hogy minél kevesebb mértékben kelljen állatkísérleteken, állatkísérletekre támaszkodni. Köszönöm a kollégákhoz fordulók, Évi asszony parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Abból a tényből induljunk ki. Az Európai Bizottság és az Európai Unió évente csökkenti a kutatásra, az alternatív módszerekre szánt összeget. Ez tény. Szinte éves szinten csökken az a költségvetés, ami az alternatív módszerekre szánt. Ez az első tény. A második az, hogy ami az állatkísérleteket illeti, itt még kérdőjelek állnak előttünk, mert soha nem értékelték még ezt kellőképpen. hiszen gyógyszerek, vegyi anyagok kerülnek tesztelésre az állatkísérletek segítségével. A bizottság mindig azt mondja, hogy a jövőben nem igazán meghatározott időben az állatkísérleteket meg akarja szüntetni. Én támogatni szeretném a petíciót benyújtókat, hiszen több ezren írták alá a hallottakat, és még egy csomó olyan petícióra is utalnék, amelyek az elmúlt évek során ebben a témában születtek. De csak teljesen felületes módon ö, vizsgáltuk meg itt a szakbizottságon belül, és egész egyszerűen csak utalva ö, az állampolgárok ö, kezdeményezésére ebben a témában. Nem akarom megkérdőjelezni azt ö, sem, hogy az Európai Bizottság minden egyes petícióra csak ugyanazt a választ adja hiszen sürgős ez a téma, és egyre többször felvetik ezt az európai állampolgárok, akiket nem elégít ki a részválasz, amelyet a petíciókra kapnak például. Nagyon sok még a tennivaló, elsősorban politikai sikon. Információt kell gyűjteni, felkeltésre van szükség. Mert, eh, ahogyan említettem, egyértelműek az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, már csak az politikai akaratra van szükség, hogy cselekedhessünk. Még egyszer elmondom, szerintem a petíciót nyitva kell tartani, sőt, kérem, hogy a szakbizottság ismételten foglalkozzon ezzel a kérdéssel, azokkal a frissítésekkel, amelyekkel ki kell egészíteni ezt a témát. Visszatérnék a bizottság egyik válaszára még, nevezetesen, hogy csökken a költségvetés az alternatív módszerekre. Ez minden egyes kezdeményezés esetén megköti a kezünket, hogy lemondjunk az állatkísérletekről. Köszönöm szépen. Még valaki? Akkor visszaadom a petensnek a szót, tessék. Két percben. Kérem, hogy a petíció maradjon nyitva, és a mi javunkra döntsenek. Ha nem tudnának így dönteni, akkor írásos indoklást kérünk a parlamenttől, hogy miért nem tartja nyitva vagy utasítja el, és következő fórumként az Európai Bíróságot fogjuk megkeresni. Nem értett értettem teljesen, amit mondott. Meg is mit? Azt kérje, hogy tartsuk nyitva, és utána kifejteni, hogy mi a, a valódi szándéka a nyilatkozatának? Kérem, hogy a javunkra döntsenek a petíció ügyében, vagy vagy hát maradjon nyitva, hogy lehessen még róla tárgyalni. Tehát pozitív döntést várunk. The point that I didn't understand was the reference. Én az Európai Bírósággal kapcsolatos mondatrészt nem értettem you were mentioning in your statement. unsere Petition geschlossen wird und nicht in, in unserem Sinne. Ha lezárják a petíciót, vagy negatívan döntenek, akkor erről írásos indoklást kérünk, és utána pedig az Európai Bírósághoz fogunk fordulni, mert itt az emberi egészségről van szó. Yes, okay. okay. Jó, rendben. Tehát vagy tartsuk nyitva, ahogy vagy döntsünk pozitívan, vagy minket, minket fognak akkor bíróság elé idézni? Ilyet még nem hallottunk. Azért értetlenkedtem itt, mert még senki nem fenyegetett meg minket azzal, hogy még mielőtt döntenénk valamiről, már a bírósággal fenyegetnek. Felhívom a figyelmét arra, hogy szeptemberben, már egy évvel ezelőtt, 2016. szeptemberében egyszer úgy döntöttünk erről a témáról, hogy a lifocit anyag kapcsán újraértékeljük a kérdést, és még 6 hónapunk van erre, mert 18 hónapot adtunk magunknak. Én azt javaslom, hogy a hasonló, tematikailag hasonló petíciókkal együtt tartsuk ezt is nyitva, legalább hat hónapig még, és hat hónapon belül a többi petícióval közösen ezekre reagálunk. Ezzel egyet tudnak érteni? Kérdezem a petenst is, meg hát főleg a kollégákat, mert mi döntünk. Úgyhogy még ne vigyenek minket bíróság elé, majd később esetleg. Elnök asszony, nem lehetne az Endi Bizottságnak is továbbítani ezt a petíciót? Mert jövő hónapban fogják felülvizsgálni az állatkísérletekre eh, vonatkozó szövegeket, és ez hozzájárulhat a vitához érdemben, és a polgárok bevonását is segíti. Nagyszerű gondolat. Jó, tájékoztatás jelleggel az Envi Bizottságnak is továbbítjuk a petíciót, rendben? Köszönöm, hogy eljöttek. Kellemes visszautat kívánok. Most nézzük a következő, a 22-es napirendhez tartozó 134-135-ös és a 155-ös petíció témája. A Kanári-szigetekkel kapcsolatosak ezek. Itt vannak a petensek. Tenerife-ról Santiago Pérez García. Ügyrendi, ügyrendi felszólalás elnök asszony. Tessék. Köszönöm csak egy kérdésem lenne, egy napirendi jellegű kérdésem. Ha jól értettem, akkor ezek a petíciók azért voltak a napirenden, hogy azok kapjanak egy-egy beszámolót a, az Európai Bizottságtól. Én nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk a petíciót benyújtók. Nekem semmi problémám nincs ezzel, de szeretném kérni hogy ne kerüljenek ilyen feltételes ügyek a napirendre, vagy legalábbis ne hívjuk meg a petíciót benyújtókat addig, ameddig nincs erre vonatkozó dokumentáció. Köszönöm. I can tell you that. Azt elmondhatom én is, hogy ezek a petíciók azért vannak ma napirenden, mert a koordinátorok így döntöttek erről idén július 10-én. Itt többségi szavazással úgy döntöttünk, hogy ezek a petíciók itt ma napirendre kerülnek. És ezért most nagyon szívesen nyitom meg ezzel kapcsolatban a vitát. És így folytathatjuk a petíciókkal kapcsolatos vitát. Tehát most nagy örömmel adok szót Santiago Perez Garcia úrnak a 0134-es petícióval kapcsolatban, azt hiszem, hogy egy prezentációt is hozott magával, ugye? Igen, akkor kezdjük, most Tenerife-ről lesz szó. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Ha egy tagállam vagy egy uniós területi egység kormánya a terület használatról terveket és szabályokat fogad el, és ha a közigazgatás él azzal a jogával, hogy döntéseket hozzon, akkor a közigazgatás illetve a végrehajtó hivatal közötti szerves és funkcionális szétválasztás meg fog szűnni. Ez az egyik legfontosabb garanciája annak, hogy káros környezetvédelmi hatással rendelkező terveket fogadjanak el. Ha ez egy olyan államban történik, ahol az alkotmányos rend monopóliumot ad az alkotmánybíróságnak, E, és ahol nincs e, ideglenes jogorvoslati lehetőség a e, közhatalmak döntései ellen, és ahol különösen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a környezetvédelmi nagyon nehéz, ami egyébként egy különösen védett alapjog az Orhuszi Egyezmény értelmében, ahogy ez az alapjogi karta 47. cikkében is szerepel. Tisztelt képviselők, önök úgy gondolják, hogy hogy, hogy lehet-e így fenntartható fejlődést megvalósítani, hiszen ebben benne van a környezetvédelme is. A, ehhez hozzátartozik a jogi hagyomány értelmében a közhatalmak felelősségre vonásának a lehetősége. És ezért az európai jog felsőbbrendűsége az állami eh, jogszabályokkal szemben. Eh, nos, mindez egy eh, fenyegető helyzetet teremt. Ez a helyzet a mi területünk esetében is, és a Kanári-szigetek természetes erőforrásai már július 13-a óta veszélyben vannak. Ezt azért hozták létre széles körű konszenzussal, hogy megvalósuljon a környezetvédelem és a fenntartató növekedés. A kanális szigetekről szóló törvény egyszerűsítést és liberalizációt ígér, de valójában a fenntartható fejlődés gátja, és a fenntarthatóság rugalmas egyensúlyát veszi alapul, ami gazdasági politikaként kezeli a nem megújuló természeti erőforrásokat válsághelyzetben számos egyedi intézkedést hoztak a Kanári-szigetek vonatkozásában. Ezen kívül a tervezési intézkedéseket is nagyon nehezen lehet módosítani, és nem valósul meg a, az állampolgárok részvétele. Mindezek az eszközök közül a az autonóm vagy szigeti érdeknek számító projektek kérdését kell kiemelni, amelyeket az urbanisztikai osztályozásoktól függetlenül vezettek be. Tehát ipari, energetikai, turisztikai, kulturális, egészségügyi, sport vagy más jellegű projektek, amelyeket autonóm módon lehet elfogadni és itt szükség van arra, hogy ezek közhasznú vagy közérdeket szolgáló projektek kéváljanak. Itt a mezőgazdaságot és a környezetet is meg kellene védeni. Ezeknek az egyedi projekteknek rendeleti jelleggel adnak hangsúlyt. De el kell ismerni azt is, hogy ez így nem lehetséges, vagyis itt egyszerűen végrehajtási projektekről van szó, hogy a stratégiai környezetvédelmi értékelésnek is alá kell őket vetni ennek érdemében. E, ez, e, ezek a projektek lehetőséget adnak arra, hogy e, önkényesen döntsenek a közhatalmak, és ez alássa a közösségi környezetvédelmi garanciákat. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió jogi rendszere egyenlőséget biztosítana a közösségi polgároknak de közben az európai intézmények kompetenciáit nem sértve. Ez megnehezíti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, noha az Európai Unió ezt már az Orhuszi Egyezmény óta védi. Így igen nehéz a környezetvédelmi normákban a polgárok részvétele, és az európai szabályok végrehajtása is. A Kanári-szigeteken, ezért olyan alapjogok sérülnek, amelyet az Európai Unió alapjogi kartája véd. És ez egyébként a szerződésekben is szerepel. A, az Európai Unióról szóló hármas, illetve az EUMS 125. cikke és más szabályok is védenék ezt. Elnézést, mondja az elnök. Három négy percre adtam önnek szót, és már ennek a kétszeresét használta. És kollégái, barátai érdekében, hogy ők is hozzászólhassanak, megtenné, hogy lezárja a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi azt kérjük, hogy maradjon nyitva a petíció, és hogy a bizottság tárgyaljon erről. Azt szeretnénk, hogy az európai jogrendszer uralkodjon a helyi jogszabályokkal szemben az alapjogok védelmében. Köszönjük szépen, és La Palma nevében Maria Vanes González következik. Kérem, hogy maximum 3-4 percben szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök a jó napot kívánok mindenkinek. Én La Palma szigetről érkeztem. Itt 80 ezeren élnek, és 2012-ben volt itt egy jogszabályi változás. Ez a kicsi sziget több mint 4900 fajnak ad otthont. És csak nem a sziget felét teszik ki a védett természetvédelmi területek. És a Natura 2000 hálózatban is szerepelnek ezek. 2016-ban, tehát tavaly a Kanári-szigetek parlamentje elfogadott egy olyan törvényt, ami veszélyezteti ezt a területet. Az urbanizáció, a turisztikai felhasználás veszélyezteti ezt a területet. A kulturális és tájvédelmet szeretnénk elérni európai vagy kanári-szigeteki védelemmel az úgynevezett turisztikai egyedi tervezés jogszabályt nagyon gyorsan fogadták el, és senkivel sem konzultáltak ezzel kapcsolatban. Ez állami vagy magánprojekt is lehet, és ezt nem veszik figyelembe sem a terület jellegét, sem az egyéb jellegű védelmet. És ez közvetlenül kapcsolódik azokhoz az urbanizációs projektekhez, amelyeket már a spanyol legfelsőbb bíróság is elutasított. Ezt stratégiai környezetvédelmi értékelés nélkül fogadták el, amit 2001-ben már előírtak. Ez a törvény olyan urbanizációs projekteket kíván megvédeni, amelyek természetvédelmi területeken valósulnának meg. Az Európai Unió 94 per 2013-as rendeletében szereplő védelem kapcsolódik ehhez. Számos történelmi fontosságú terület található itt, nagyon sok védett növény és állat él itt. És nagyon sok itteni madárfaj például a kihalás szélén áll azt kérjük önöktől, hogy ne engedjék meg, hogy tönkre menjen ez a terület, ez a csodálatos természeti örökség, a fő turizmusunk fő forrása, a mezőgazdasági forrásaink, amelyek esetében az a, fenyeget, az a veszély fenyeget, hogy ezek eltűnnek. Ezeket európai támogatásból tartjuk fenn egyébként. Segítsenek, hogy a szigetünk továbbra is életben maradjon. Köszönjük szépen! És látják, hogy egy mester nagyon sok információt tud beleszorítani egy nagyon rövid hozzászólásba. Jó ezt látni. Lagomerából Ruben Martinez érkezett, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Lagomerából érkeztem, ami 370 négyzetkilométer, és 4182 földi faj él itt, 1021 őshonos fajjal, ami ebből 264 csak ezen a szigeten él. Itt van a legtöbb őshonos faj négyzetkilométerenként. Az Európai Unió Natura hálózata 25 különleges védelemre jogosult zónát és három madárvédelmi zónát határozott meg. A Garahonai Nemzeti Park részét képezi a világörökségnek, és eh, itt eh, van az egyetlen eh, hely, ahol ezek az őshonos növények megélnek. A klímaváltozás itt is megtette a hatását, és ez a mostani törvény még tovább ronthatja a helyzetet. 2008-ban Lagomera megkapta a fenntartató turizmus európai tanúsítványát, és ezért a fenntartható fejlődést alkalmazzuk a turisztikai fejlesztésekre is. Nagyon sérülékeny ez a terület, és szükség van az elővigyázatosságra, hogy a sziget különlegessége megmaradjon. Az Eliero, Lagomera és Lapalma szigetekre vonatkozó turisztikai rendelet, amelyről itt most beszélünk, az említett természetvédelmi területeket veszélybe sodorja, illetve azokat az elveket is, amelyeket a versenyképes és fenntartható európai turizmus érdekében hoztak. A természet és kulturális erőforrások megőrzése ennek a napirendnek a legfontosabb eleme. A dokumentumban szereplő cselekvési keret hatékony ellenőrzést ír elő a területi tervezés és fejlesztés, illetve a földhasználat területén. Fontos, hogy itt globális és integrált megközelítésre van szükség. Ez a mostani terv nem gondolkodik hosszú távon, és nem határoz meg prioritásokat. A fejlesztés üteme nem megfelelő, nem vonják be az összes érdekelt felet, és a szociális partnerekkel egyáltalán nem egyeztettek. Nem minimalizálják és kezelik a kockázatokat az elővigyázatosság elvei alapján, nem határoznak meg korlátokat, és eltérnek a növekedési elvektől, és nincsen folyamatos követés, amikor az ellenőrzési mechanizmusokat megvalósítják. És mind ettől függ egy olyan szigetnek a helyzete, amely mostanáig megőrizte örökségét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Enyero Ramon González Santon. Érkezett. Jó napot kívánok! Eh, hölgyeim és uraim, én az El Hierro szigetről érkeztem, és köszönöm az elnökasszonynak és a képviselőknek, hogy itt lehetek. Azért eh, jöttünk eh, most el, hogy szóljunk arról a eh, kárról, amelyet az úgynevezett eh, zöld szigetekre vonatkozó törvény jelent. Az El Hierro, Lagomer és La Palma szigetek eh, jövőjét károsítaná ez a törvény. Az El Hierro sziget 268 négyzetkilométer területű, és kicsivel több mint 10 lakosa van a hivatalos adatok szerint. Mivel a Kanári-szigetek egy külső régió, és ezek közül El Hierro a leginkább elszigetelt sziget. A légi és tengeri közlekedés nem megfelelő arra, hogy gazdaságát fejlessze. Ez a törvény bevezetett egy olyan területrendezési elvet, amely turisztikai célokra egyedi fejlesztéseket tesz lehetővé. És itt bármilyen osztályú és kategóriájú földterületen lehetségesé válik ez. Amilyen cselekvéseket is és projekteket terveznek, a környezetvédelemre ennek elkerülhetetlenül hatása lesz, és ide tartoznak természetes élőhelyek és növény, illetve állatfajok. Jelezni kell, hogy Elienrónak jelentős természeti és kulturális öröksége van, különösen gazdag itt az állat- és növényvilág, Például az Elienró szigeti óriás gyík is ide tartozik, és 11 őshonos növényfaj. Ez az egyik olyan terület az Európai Unióban, ahol a legnagyobb a védelemre szoruló fajok száma. És ezt az örökséget már több intézkedéssel próbálták megvédeni. Az UNESCO maga is kijelentette 2000-ben, hogy El Hierro egy bioszféra rezervátum. És 2014-ben a Geoparke nemzetközi fontosságú geológiai örökségnek nyilvánította a szigetet. A geopark a sziget egészét az egyik legérdekesebb vulkanikus eredetű szigetként tartja számon. A legutóbbi vulkánkitörése 2011. októberében történtek, és ennek nagyon sok pozitív következménye volt. Eliáró területének 60%-a különféle fokú védelemben részesül a Natura 2000 európai hálózatnak köszönhetően, és a Kanári-szigetek védett hálózatának is. Itt vannak vidéki parkok, védett tájak, különleges természeti, természetvédelmi területek, illetve tengeri és madárvédelmi zónák is. Meg kell különböztetni itt a fronterai parkot, amit a leginkább sújt majd ez a törvény, és ez egy 125 négyzetkilométer területű park. Jelen pillanatban egy intézmény és társadalmi folyamat zajlik, hogy létrejöjjön a spanyol állam nemzeti tengeri nemzeti parkja Hierro szigetén, ami kétségkívül lehetővé teszi azt, hogy Hierro elmélyítse a természetvédelmi munkát és tudományos kutatásokat végezzen. Kétség sem fér hozzá, hogy a természetvédelmét össze kell hangolni a gazdasági fejlődéssel, de nem szabad elzálogosítani gyermekeink jövőjét és a természetet sem. Ezen kívül nehéz az élelmiszer önellátást is biztosítani, mert az a mezőgazdaság védelme nem teszi lehetővé a fenntartható fejlődést. Ha a gazdasági fejlődést akarjuk előmozdítani, akkor egy gazdasági és szociális fenntarthatósági programra van szükség, melyben megvédjük a természetet is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük mindannyiuknak, és Antonio Perez Márérónak adok szót a Gran Canaria szigetről. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, ahora. <clears throat> Muchas gracias, señora Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért vagyunk itt, mert a Kanári szigetvilág egy egyedi biológiai élőhely, Egy nagyon kicsi területe 7447 négyzetkilométerre 22 ezer eh, állatfaj él, és 3760 eh, ezek közül eh, csak itt élő őshonos erdei faj. 220 természetvédelmi zóna található itt, amelyek a Natura 2000 hálózathoz tartoznak. Ez a természeti gazdagság a klímával együtt hozzájárul a gazdasági fejlődéshez a turisztikai tevékenység miatt. 2016-ban 15 millióan látogatták meg a szigeteket. A turisztikai fejlődés a 60-as, 80-as években kezdődött, és egy nyakló nélküli fejlődés vette kezdetét, ami súlyosan károsította nem csak a tájat és a területet, hanem magát a társadalmat is illetve felborította a kényes egyensúlyt a természet és a társadalom között. A Kanári-szigeteki társadalom a 21. század első évtizedében számos törvényt fogadott el, amelyet egyhangulag fogadott el a parlament, az összes politikai erő. Az ENSZ nyomdokában az Európa Tanács és az Európai Unió nyomán a célokat és törvényeket ennek megfelelően határozták meg, tehát a területi stratégia és más egyezmények is. Jelenleg a szigetvilág kezd a tűrőképessége határára érni. Az ökológiai lábnyom 2007-ben már nagyon magas volt, illetve a népsűrűség is kiemelkedő, a spanyol államban az egyik legsűrűbb. És ez vezet ahhoz is, hogy nagyon magas a fogyasztás is. Ez tehát magasabb, mint az ország legtöbbi részén. Most egy olyan turisztikai modellt szeretnénk kifejleszteni, amely fenntartható és versenyképes körülbelül 25%-os a munkanélküliség a Kanári-szigeteken. Ebben a parlamentben voltak már más petíciók 2017-ben, és ezek a tartatatlan helyzetről beszélnek a hotel szállodaiparban. a low cost, tehát az alacsony költségű turizmus szembe megy a minőségi turizmus európai célkitűzésével. És ebben a kontextusban történt meg az a jogszabályváltozás, amely a területrendezést és a turisztikai tevékenységet célozza, és megkerüli azokat a korlátozásokat, amelyek fenntartanák az egyensúlyt a fejlődés és a természeti örökség között már régóta egyszerű többséggel tudnak ilyen törvényeket meghozni, és ez oda vezet, hogy a, a többség ellenére vannak olyanok is szép számmal, akik ennek ellenére szavaztak. Korlátozni kellene a növekedést, és ezért szociális jellegű fejlődésre is szükség lenne. A társadalmi kontrollt javítani kell, és ezért fontos az, hogy a terület lakosait is bevonják. Egyértelmű példa, hogy elnézést, mondja az elnök, ismét kezdünk kifutni az időből. Le tudná zárni a hozzászólását? Mert azt gondolom, hogy legtöbben tudják, hogy mit tartalmaz ez a petíció. Igen, összefoglalom. Úgy gondoljuk, hogy az a jogszabály, amit jelenleg alakítanak ki a Kanári-szigeteken, az egy sürgős téma, és mi nagyobb polgári részvételt szeretnénk ebben. És ezért azt kérjük, hogy kísérjék figyelemmel ezt a helyzetet, ugyanis nagyobb társadalmi kontrollra lenne itt szükség. Thank you very much. Köszönjük szépen. A Kanári-szigetek kormányának képviselője, Krisztina de Barrero is körünkben van. Kérem, hogy ő is mondja a saját álláspontját. Köszönöm szépen. A Kanári-szigeteki kormány köszönetet mond a petíciós szakbizottságnak eh, és az elnök asszonynak, hogy eh, lehetőséget adott nekünk, hogy elmondjuk a véleményünket. Eh, és erre az udvariasságra válaszul, én olyan röviden fogalmazok, ahogy csak lehet. És ez nagy lehetőségre van, hogy egyetlen válaszban kell öt mm, petícióra válaszolnom. Itt az egyik petíció a földhasználatról szóló törvényre utal, a másik pedig a zöld szigetekről szóló törvényre reagál. Ez a La Gomera, El Hierro és La Palma szigetek turisztikai fejlesztéseire utal. Ahelyett, hogy szigetenként reagálnék erre, én Gran Canaria szigetére jöttem, és egy La Palmai férfihoz mentem feleségül. Tehát mi képviseljük mindenkinek az érdekeit, és valamennyi kanári szigeti embert érdekel a környezetvédelme. A hét szigetben álló szigetvilág rendkívüli természeti gazdasággal rendelkezik, és éppen emiatt védik a környezetet, majd, hogy nem fele részben különféle jogszabályokkal. A legnagyobb fontosságot tulajdonítjuk annak, hogy a környezetvédelmi és területi jogszabályoknak megfeleljünk. A területi szabályozás a spanyol királyságban az autonóm közösségek és a régiók felelőssége, ezért a kanári szigeteki kormánynak teljes hatásköre van ezen a területen és ahogy hallottam, itt öten nyújtották be ezt a petíciót. Ezek közül négyen egy olyan törvényről beszéltek, amely az El Hierro, La Palma és La Gomera szigetekre vonatkozik, és egy petíció volt a nemrég elfogadott fölhasználati törvényre, amelyet még tervezett formájában olvashattak. Most arra fogok reagálni, amelyről a szigetek képviseletében egy-egy ember beszélt. A fenntartható turisztikai fejlődés különlegesen fontos ezeken a szigeteken, pontosan azért, mert az ökoszisztéma nagyon egyedi. Fontos, hogy ezt a természeti gazdagságot megőrizzük. A kicsi és közepes méretű turisztikai létesítmények védelmével el kell kerülnünk azt, hogy elnéptelen legyenek a szigetek, amelyeket kis szigeteken láthatunk, illetve a túlnépesedést, amit a turisztikailag népszerűbb szigeteken tapasztalhatunk. Tegnap, amikor előkészítettem a hozzászólásomat, csak néhány internetes kereséssel megtaláltam az úgynevezett zöld szigeteki törvényt, illetve a 2016. szeptemberében elfogadott törvényt. Itt nagyon sok kommentárt találtam. Például a Nemzetközi Környezetvédelmi Jogok Központjának szakértője ezt a törvényt a racionalizáció példájának tartja a turisztikai területen. És tisztelt képviselő, tisztelt elnök asszony, ez is csak egy példája annak, hogy hogyan lehet a területi és a környezetvédelmi szempontokat összeegyeztetni, megvédeni a környezetvédelmi gazdaságot, és elkerülni az elnéptelenedést. És emlékeznünk kell arra is, hogy ellentétben azzal, amit itt kértek, illetve amit mondtak, 2016. szeptemberében 80%-os többséggel fogadtak el a Kanári-szigeteki parlamentben. a néppárt és a szocialista párt is köztük volt. De ami a legfontosabb a Lagomera Eliero és La Palma szigetekre vonatkozó törvényel kapcsolatban, hogy valamennyi képviselő, aki ezeket a területeket képviselte, az úgynevezett zöld szigeteket, valamennyien kedvezően szavaztak, tekintet nélkül a politikai hovatartozásukra. Tehát akik ezen a három szigeten élnek, azok egyetértettek ezzel a fenntartható modellel, és megszavazták azt. Ami a legfontosabb, ezeknek a szigeteknek az önkormányzatai kifejezték az érdeklődésüket a modell iránt. A törvény teljes mértékben betartja az európai környezetvédelmi előírásokat. És ha nem létezne ez a törvény, akkor nagyon veszélyes lenne a helyzet, hiszen ugyanaz történhetne, mint ami más szigeteken. És nem akarok senkit jogi kérdésekkel untatni. El lehet olvasni ezt a törvényt, hogy minden kérdésre megtalálhatják benne a választ. Úgy gondoljuk, hogy ezeken a törvényeken keresztül el tudjuk végezni a környezetvédelmi értékelést, ami az európai jogszabályok értelmében kötelező, és tájékoztatjuk a polgárokat is a legolvasottabb lapokban mindig eh, kiadjuk ezeket a törvényeket, és eh, kötelezően válaszolunk eh, a felvetésekre. Enélkül nagyon nehéz lenne a helyzet a szigeteken létrejött modell miatt, és nehezebb lenne megvédeni a természeti örökséget. Már túllépte az öt percét, megtenni, hogy lezárja a hozzászólását. Igen, Köszönöm, még 30 másodpercet kérek, csak néhány dolgot szeretnék mondani. Csak a zöld szigetekre vonatkozó törvényről beszéltem. A földhasználati törvény esetében szinte nincs szó ellentmondásról, ugyanis ez is egy olyan eszközt hoz létre, amely az európai környezetvédelmi szabályoknak megfelel és tartalmazza a polgári részvételt. Az Alkotmánybíróság és más spanyol hatóságok azt hiszem mindenki elismeri, a Spanyolország jogállam, tehát ők sem találtak semmiféle hiányosságot ebben a törvényben. Összezárva, lezárva ezt tisztelt képviselők, azt szeretném elmondani, hogy a Kanári-szigeteki törvények a legszigorúbban betartják az európai és a spanyol törvényeket, és ezért azt kérjük, hogy zárják le ezt a petíciót, Eh, ugyanis ez szükségtelen bizonytalanságot eh, teremt. Eh, ezek nem megalapozottak sem az európai, sem a spanyol jog értelmében. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. Most megnyitom a vitát. Nem, először még a bizottságot hallgatjuk meg. Daniel Fernández Gomez kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a petenseknek az elmondottakat, és a kanári kormány képviselője válaszát. A petíció kapcsán el kell mondani, hogy a bizottság tudatában van a problémának, másoktól is kaptunk panaszokat, dokumentációt is kaptunk. A környezet valós vagy potenciális gomb problémáiról. Nem volt még időnk ezt elemeztetni. Egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy a bizottság vizsgálja a kérdést és hamarosan a bizottság írásos álláspontot fog megfogalmazni a téma kapcsán. Thank you very much. Köszönöm. Értem a bizottságot. Nem volt még idejük erről érdemben elgondolkodni. Ezt a koordinátorok ugyan tudták, lehet, hogy akkor most mégis túl korán tűztük napirendre. Mr. Mátó, Máté úr, aztán López Arier kolléga fognak nagyon röviden szót kapni. Mátó úr, és akkor López Aguilar úr. Köszönöm szépen, önök asszony. Tudom, hogy röviden kell fogalmaznom. Köszönöm a petársak megjelenését, a kormány válaszát. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy örülök, hogy illetve hát mi koordinátorok már júliusban is gondoltuk, hogy nem lesz erre idő szeptemberig, de legalább most meghallottuk a petenseket, láttuk a körülményeket, és én is teljesen egyetértek a természeti környezet szigorú védelmének igényével. De ennél többet nem tudunk itt mondani. Itt ugye azt kell megvizsgálni, hogy az EU jogalkotását bárki megsértette-e, és úgy tűnik, hogy nem. A jog lehetőséget ad többféle fejlesztésre, nemzet államnak joga van ezen jogi kereten belül, ha betartja a környezetvédelmi szabályokat, saját politikákat kialakítani. Tehát itt nekünk az a, nekem az a benyomásom, hogy jogsértés ugye nem történik, csak legfeljebb azon érdemes elgondolkodni, hogy érdemese ezeket a fejlesztéseket elvégezni. Ha egy autó balesetet szenved, akkor nem kell betiltani az autózást azok a projektek, amelyek elindultak, ezekkel, hogy teljesen jogszerűen kerüljenek le bonyolításra. Mert korábban is voltak panaszok a talajvédelmi törvény kapcsán, itt csak ahhoz kell ragaszkodni, hogy minden európai és helyi jogszabályt százszázalékosan betartsanak. A nyolcas rendelkezése a korábbi törvénynek változott, nem változott azonban a helyzet, a projekteket nyilvánosság előtt kell lebonyolítani, ez a követelmény teljesült, és csak hogyha ez nem így lenne, akkor beszélhetnénk EU jogsértésről. Jelenleg a kormány benyomásom szerint nem sért semmilyen törvényt, a zöld szigetek kapcsán esetleg felmerülhet kétel, de szerintem ezt le kell zárni, ezt a vitát. Nem millió dolgot lehet még védeni ezeken a szigeteken, de az nem lehet elfelejteni, hogy a Kanári-szigetek parlamentjének joga van jogot alkotni, a jogalkotás nem EU ellenes, Többség született a döntés. Juan Fernando Aguilar. Köszönöm, elnök asszony. Az elnök asszony már tudja, hogy én nem vagyok itt teljes jogutak, de időnként, ahogy az elnök asszony is tette, megjelennek itt, és nagy örömmel szólalok fel, különösen amikor a saját hazámról van szó. És tehát nagyon szeretem a Kanári-szigeteket, nagyon örülök, hogy erről beszélhetek, és annak is örültem, hogy hallhattam a, az ottaniak hozzászólásait. Én is ott születtem, ezért szeretném kifejezni a támogatásomat, a szocialisták támogatását az Európai Parlamentben. Szeretnénk fenntartani ezt a petíciót a földhasználati törvényel kapcsolatban. És ez a 4 per 2007-es törvény. Ez egy olyan törvény, amely 1999 és 2003 közötti összes törvényt felülírja, és általános jellegű. Tehát az általános rendelkezési jogot is előírja, tehát nem csak a turisztikai esetekben. A 2016-os év óta létezik egy másik törvény. Azóta még nem történhetett nagyon sok káros hatás ugyanis itt nem csak egy térben korlátozott hatáskörű törvényről van szó, hanem egy témakörben behatárolt törvényel is. Egy viszonylagosan megkésett gazdasági fejlődésről van szó Eliero és Lagomera esetében, míg más szigeteken a turizmus a legfontosabb motorja volt a növekedésnek. Már jó ideje a turizmus a legfontosabb gazdasági növekedés forrása Kanári-szigeteken. Egy széles körű parlamenti konszenzussal fogadták ezt el, és az érintett területeket képviselő szervezetek többsége is kedvezően szavazott erről a törvényről. A földhasználati törvény esetében nem erről volt szó, ezt nem nagy többséggel fogadták el. A csak nem 20 évvel érvényben lévő törvényt sokkal nagyobb egyetértéssel fogadták el. Ezeknek a törvényeknek a hatására megsokszorozódik azoknak az intézkedéseknek a száma, amelyek sértik a jogbiztonságot, méghozzá olyan módon, hogy az önkormányzatok, amelyeknek egy oldalon lehetőségük lesz arra, hogy mentesítsenek egyes projekteket, amennyiben azoknak stratégiai jelentőséget tulajdonítanak. És igen, ez természetesen hatást gyakorol az európai jogszabályokra, és itt szükség lenne stratégiai környezetvédelmi értékelésre és ezért kérjük, hogy maradjon nyitva a petíció a földhasználattal kapcsolatban. Tehát a négy 2017-es petícióról beszélek. Thank you very much. Köszönöm szépen. És akkor most azt hiszem mennie kell, hogy elérje még a gépét, és másnak is van ilyen gondja. Ne rohanjanak! ne történjen baleset, de elengedjük Önöket, még Deszere asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Inkább kérdéseim maradtak, mint állításaim a végén kezdeném. Világos, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagyni. Nem elég világosak a körülmények. A bizottság is elmondta, hogy nincs még álláspontja. Értem. Én a megfontolt gondolatokat is, de azért nagyon sok a panasz is. Tehát lehet, hogy érdemes lenne újra gondolni ezt a jogalkotási folyamatot. Ezek az értékek nem védhetők meg tisztán egy nemzeti kormány által, ezek világörökség részek, és nem világos, hogy a Natura 2000 és más területek eh, környékén tényleg szabad-e ilyen városfejlesztést folytatni, milyen hatással lesz ennek a fajgazdagságra, milyen károkkal járhat az urbanizáció. Nagyon szomorú lennék, hogyha ö, károk történnének. Meg kell védeni ezeket a területeket. Ezek most is védelem alatt állnak, akkor nem szabad, hogy ez fellazuljon. A bizottságnak az a dolga, hogy megállapítsa, hogy történt-e jogsértés vagy sem. Ehhez egy hatástanulmányt kell elvégeztetni, ez világos, de ki fogja ezt megcsinálni? Ennek a felelőssége és kompetenciája részben a helyi hatóságoknál van, illetve a helyi önkormányzatoknál. Lehet, hogy érdemes lenne egyszerűen begyűjteni a helyi lakosok, önkormányzatok tapasztalatait, hogy ez milyen hatással járt és járna a saját életformájukra és értékeikre. Kérdés, hogy a regionális önkormányzatnak van-e kompetenciája arra, hogy ilyen kérdésekben döntsön? Szerintem nincs. Szerintem az EU jogalkotási keretét nem szabad tágítani alacsonyabb szintről. Na, ha a Kanári-szigetek kormánya elküldte képviselőjét, és elmondta, amit elmondott, nekünk meg kell várni az Európai Bizottság független szakértőinek a véleményét. Köszönöm. Mi is köszönjük, Beatrice. Angela kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én konkrétan arról a döntésről szeretnék szólni, amely ehhez a helyzethez vezetett. Már egy évvel ezelőtt nyújtottam be az első kérdésemet, bizottság válasza 2017. március 17-én született meg, és nemrég született döntés a kutatási keretről, március 17-én azt mondta a bizottság, hogy rendelkezik a szükséges anyagokkal a vizsgálathoz, és elkezdődött a kérdés vizsgálata hogy lehet az, hogy ez még mindig nem zárult le, majdnem fél évvel később? A bizottság továbbra is csak azt mondja, hogy nem tud semmit. Mit csináltak hat hónapig? Nem hiszem el. Ezt és most akkor újabb időszakkal toldjuk meg a már amúgy is hosszút. az Európai Bizottságnak el kéne ismernie, hogy itt nem a Kanári-szigetek kormányát múlik a továbbfejlesztés, tovább lépés, hanem a bizottsági eljárás lenne a következő lépés. Nagyon kíváncsi vagyok, mi fog történni. Nekem van sok háttéranyagom, meg a előadók is elmondtak sok háttérinformációt a kérdésről. Értjük, hogy ők mit akarnak. Ez az ügy annak a példája, hogy a klímaváltozásra, az ökológiai összefüggésekre kevés hangsúlyt fektetnek, de vannak, akik ezt megteszik, döntéshozók helyett is. convertidos indiscriminados desde hace décadas décadas de agua sin depurar al mar. És ö, tudunk arról, hogy mikroalga képződés volt a tisztítatlanul tengerbe emlő vizek miatt. Ez is turisztikai okú eredetű szennyezés. Voltak konkrét ö, szennyezések. Ekkor történt a jogalkotás, és a közösségi környezeti irányelvek és a Natura 2000-re vonatkozó szabályok megkerülése úgy néz ki, hogy megtörtént. Nem egyértelmű, hogy milyen időt tervel gondolkodunk. Az biztos, hogy nem engedhetjük meg, hogy a környezet romlásra ez a világörökség bekövetkezzen az új autonómia törvény és a földtörvény bármennyire autonóm módon született, és jogos a parlament, hogy ilyen hozzon, sajnos úgy néz ki, hogy környezetkárosító. Jó lenne, hogyha a bizottság az elővigyázatosság elvét alkalmazná itt, hiszen en, ezek, ennek az eldöntött törvénynek az alkalmazása már zajlik. És az elővigyázatosság elvét megsértjük, hogyha nem lépünk, tartsuk nyitva, a petíciót, közösen nyújtották be őket, tartsuk őket egyben, valamennyit nyitva. Küldjük át az MV bizottságnak, különösen annak a tükrében, hogy a stratégiai környezeti hatás elemzésekre vonatkozó szabályok megvalósultak-e és írásos választ kérünk mi is, és részletes választ a bizottságtól arra, hogy milyen intézkedésekkel fogják, tudják garantálni, hogy nem történik jogsértés. 500 panaszról tudunk, és nem tudjuk megnyugtatni a panaszosokat arról, hogy elkezdődött volna bármilyen vizsgálat. Ez szomorú. Most csak annyit tudunk tenni, hogy nyitva hagyjuk a petíciót. Ez a hotelépítési projekt biztos, hogy vizsgálatot igényel. Sőt, talán érdemes lenne ellátogatni a Kanári-szigetekre, megnézni, hogy mennyire érintettek az egyes területek, a Natura 2000 alapján ez, szint, ez szinte a teljes terület védettnek minősül. Köszönjük Angela Tanoka. Tatjana abszolút. So, on behalf of Green Zephyr Group. Köszönöm. A zöldek nevében szeretnék köszönetet mondani először is a petíciót benyújtóknak. Köszönet hogy ilyen mélyrehatóan elmagyarázták a problémát. Úgy tűnik, hogy a környezetvédelmi Európai Uniós jogszabályok megsértése forog kockán, úgyhogy várjuk ezt az elemzést, amely a talajról, a zöld szigetekről szóló rendelet felülvizsgálatát jelenti. Én két tényfeltáró úton voltam az elmúlt időszakban, Spanyolországban, Galíciában, illetve Tahó és a Nebra folyók környékén a vízhiány felderítés érdekében. Mindkét alkalommal azt tapasztaltuk, hogy a petíciót benyújtók által felvetett problémák mind valósak és rendkívül komolyak. Ezért úgy gondolom, hogy petíciós bizottságunknak ezeket a petíciókat természetesen nyitva kell tartani, hogy nagyon komolyan foglalkozzunk velük, Talán tényfentáró missziót, utat is kellene tervezni, de természetesen először a bizottságtól szeretnénk hallani valamit, A kollégák pedig meg kell, hogy tudják vizsgálni alaposan ezt a fajta jogszabályt. A hatás tanulmányra vonatkozó irányelv, a környezetvédelmi, az a madarak, a természetes élőhelyekre vonatkozó irányelvek kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Taptyána Evi asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni, hogy támogassam a petíciót benyújtókat és petícióikat. Már nagyon sokat mondtak a kollégák, úgyhogy nem akarom a legfontosabb koncepciókat megismételni. Csak szeretném elmondani, hogy mennyire aggaszt az önkormányzatok helyzete, akik egy fantasztikus területet veszélyeztetnek, amit védeni kellene, és mindenképpen ö, meg kellene őrizni ezt a területet úgy, ahogy van. Hiszen vannak kampányok, ö, aláírás ö, gyűltés érdekében a People for Soil nevében is, ahol a civil társadalom rendkívüli módon odafigyel arra, hogy hogyan kezelik ezt a területet, a tájat meg kell védeni ezeket a területeket. Úgyhogy vannak olyan kampányok, amelyek az európai intézmények, a nemzeti és a regionális szervezetek figyelmét hívják fel arra, hogy meg kell védeni ezt a tájat. Ugyanis meg kellene előzni a spekulációt, azt, ami ezt a területet fenyegeti. Remélem, hogy a lehető legmélyebben meg tudjuk vizsgálni ezt a helyzetet. Világosan elmondták a petíciót benyújtók, hogy mi a helyzet, és hogyha tényleg így van, egyértelműen föl kell lépni stratégiai módon a környezet érdekében, és természetesen az állampolgárok részvételét sem szabad megkérdőjelezni ebben a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm, Eleonora Benito Zildaga úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. És köszönöm szépen a petíciót benyújtóknak, hogy eljöttek ide hozzánk Brüsszelbe. Én azt gondolom, hogy itt természetesen két összefonódó kérdésről van szó. A turizmusról, aminek fenntarthatóbbá, természetesebbé kell válnia, illetve a területi kérdésekről, amelyeknek kedvezőbbé kell válniuk gazdasági szempontból. És ez nagyon sok zónában összeütközik egymással. És mindez a tömegturizmus modellével szemben, amely károsítja az élőhelyeket. Ezen kívül a helyi gazdaságot is károsítja. Ennek a turizmusnak van egy még nagyobb problémája, ha mondhatom ezt így, ez pedig az, hogy az európai jogszabályokkal szembe megy, vagy legalábbis megpróbálja azt felpuhítani. Ebben az esetben Kanári-szigeteki kormánya szemben. Ezekkel a törvényekkel a szigetek érdekeire hivatkozva a spekulánsok érdekeit szolgálják ki, akik a, a földdel és a környezettel kívánnak pénzt szerezni, és ezzel megszegik mind a spanyol, mind pedig az európai szabályokat. Erről van itt szó. Tehát ezekkel a változásokkal valójában arról van szó, hogy megnyitják az ajtót olyan sürgősségi eljárások előtt is, amelyekben bármilyen területi kérdést ellenőrzés nélkül lehet elkezdeni, és le lehet rövidíteni a végrehajtási időt. Ez megnehezíti ugyanakkor a polgárok részvételét. Ez egy egyszerűsített hatástanulmányt kíván csak meg ezen kívül. Ez pedig az elővigyázatosság elvét szegi meg, ami az európai jogszabályokban is szerepel és mindennek az a kockázata, hogy remélhetőleg nem, de mégiscsak megtörténhet az, hogy megint egy olyan politikához jutunk el, ahol miközben a folyamat zajlik, veszélybe kerülnek a védett területeink, amelyek jogi védelem alatt is állnak. És ebben az esetben, hogyha már megtörtént a kár, akkor azt nagyon nehéz lesz visszafordítani. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne támaszunk érveket a petíció lezárása mellett, annál is kevésbé, hiszen az Európai Bizottság véleményét még nem ismerjük. Thank you very much. Köszönjük szépen. És most már csak egy hozzászólom van, és ez is ön, Bilbao asszony. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, de mégiscsak hozzászólok, amikor olyan ügyekről van szó, amelyek engem is érintenek. Engem ez politikai és személyes szempontból is érint, mert része vagyok egy Kanári-szigeteki koalíciónak, és ez tette nekünk lehetővé, hogy a parlamentben védjük meg a Kanári-szigetek érdekeit. Először is szeretném megköszönni a petíciók benyújtóinak és az intézményeknek a lehetőséget. Két dolgot szeretnék mondani. Először is én teljes mértékben bízom a Kanári-szigeteki intézményekben és a politikai pártokban. Akármilyen álláspontot fogadtak is el, a szavazatukkal támogatták azt. Ha ismerjük az ottani helyzetet, akkor láthatjuk, ahogy én is beláttam, hogy először is van egy olyan megfontolásuk, hogy meg akarják védeni a szigetek környezetvédelm, környezetét. És ahogy az alelnök asszony is mondta, ezen kívül fontos a fenntartható fejlődés azzal a lehetőséggel, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Mert a benyújtók is bejelentették már azt, hogy 25%-os munkanélküliség van egyes szigeteken. Tehát környezetvédelem és gazdasági és társadalmi fejlődés. Erre egyaránt szükség van. De néhány külön, különleges dolgot is említettek. Az El Hierro szigetén található technológiai laboratóriumban olyan hidrogeológiai projekteket végeznek, ami példát mutat a többi szigetnek, és akár még nemzetközi szinten is. Ilyen szinten lehet olyan projekteket fejleszteni, amelyeket a Kanári-szigeteki szereplők kívánnak. Ami a zöld szigetekre vonatkozó törvényt illeti, ezt 80%-os többséggel fogadta el az összes önkormányzat és az összes politikai párt. Én itt elismerem, hogy ez egy teljes mértékben legitim jogszabály, mert azt mindenki kénytelen elfogadni, hogy itt 80%-os elfogadottságról van szó. Úgy tűnik, hogy mi távolról sokkal felelősebbnek tűnünk, mint a helyi hatóságok, amelyekben ismétlem, hogy én nagyon bízom, mert tudom, hogy jól végzik a munkájukat. Egy olyan gazdasági modellen dolgoznak, amely önmagában is vonzó. Ez az első dolog, amit mondani szerettem volna. Tehát az összes politikai párt és önkormányzat elfogadta ezt a törvényt. A Másodszor pedig én alapvetően azt gondolom, hogy két politikai modell létezik, el lehet dönteni, hogy melyik párt merre indul el. De itt egy többségről volt szó, 80%-os többséggel valamennyi politikai párt így határozott. Másodszor, ami a földhasználati törvényt illeti, ez a két törvény egy csomag, tehát így kell dönteni erről, hogy megnyitjuk vagy lezárjuk ezt a petíciót. Amikor a petíciót bemutatták, akkor ez még csak egy törvénytervezet volt. És ezért jó lenne, hogyha pontosan tudnánk, hogy miről szól a véglegesen elfogadott törvény. És ahogy az alelnök asszony is mondta, és azon dokumentumok alapján is, amit elolvashattam, a környezetvédelmi beszámolók mellett vannak érvek, de azért ne tévedjünk, itt a részvétel teljesen biztosítva van. A Kanári-szigeteki hatóságok kiválóan megvédik a polgárok érdekeit, és ezen kívül jó lenne az Európai Bizottság véleményét is megismerni, de az összes érv mellett én támogatom a Kanári szigeteki kormány kérését. Köszönöm szépen. Köszönjük. És mivel már nagyon sokat beszéltek a petíció benyújtói, jó lenne, hogyha önök közül csak egyen vagy ketten szólnának most hozzá, nem pedig mindenki. Talán válasszanak egyet maguk közül, és ő is nagyon röviden szóljon hozzá. Megbízhatok önökben? Ki szeretne tehát hozzászólni? Igen, úgy tűnik, hogy ön nagyon szeretné, parancsoljon. És kérem, emlékezzen arra, amit mondtam. A mester nagyon pontosan ö, tud fogalmazni. Köszönöm szépen, elnök asszony a politikai pártokon kívül a jog, jogállamban is hiszünk, az Európai Unió is egy jogállamukon alapuló közösség. Itt két jogszabályról van szó. A képviselőasszony is beszélt, hogy itt kicsikről és nagyokról van szó. Mi azt gondoljuk, hogy egy nagy jogalkotási reformra van szükség, és annak a része ez a kicsi törvény. A kérdés az, hogy a Kanári-szigeteken egy ilyen nagy többséggel elfogadott esetben egy Natura 2000 hálózattal védett területen. Miért kell ezen bármit megváltoztatni? Mató úr azt mondta, hogy ez az új törvény semmit nem vesz el, és semmit nem is ad hozzá az eddigi jogszabályokhoz. De hogyha nem is ad hozzá, és nem is vesz el semmit, akkor miért van szükség egy új törvényre? Elnök asszony, azt szeretném, hogyha a Kanári-szigetek képviselőit elmagyarázná, hogy az a jelentés, amit ő készített, az miért megy szembe az autonóm közösség tanácsának a véleményével. És itt sem az államoknak, sem pedig az autonóm közösségeknek nincsen erre kompetenciájuk. A szuverenitás nagyon fontos az Európai Unióban, E, és e, én tiszteletben tartom az intézményeket, tiszteletben tartom a politikai pártokat, de főleg a jogállamot e, tartom tiszteletben. 15 másodpercet lehetett csak beszélni egy ilyen fontos törvényről. Azt szeretnénk, hogyha a petíció nyitva maradna. Mi hiszünk a jogállamban, a kisebbségi jogokban, a polgárjogokban, és ez egy pluralista alkotmányos társadalom. És jó lenne mélységében elemezni azt a jogalkotási deregulációs környezetet, ami jelenleg ott létrejött. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném elmondani, hogy a turisztikai törvény a zöld szigetekre vonatkozóan Tehát a 2 per 2016-os törvény úgy került elfogadásra, hogy a polgárok ebben nem vettek részt, a lakosság nem vett részt ennek a kidolgozásában. És a 2003 per 35-ös irányelvvel ez szembe megy. És Mató úr is elmondta, hogy minden projektnek lesz a stratégiai környezetvédelmi értékelése. de ezeket eh, nem eh, fogják ugyanolyan mélységben eh, lefolytatni. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat fogja ezt lefolytatni, és technikai szakértelemre is szükség van ahhoz, hogy ez megtörténjen. Másrésztről, ahogy kollégám is mondta, teljes kompetenciáról beszélt itt a Kanári-szigeteki kormány részvevője, de a 80%-os vagy 100%-os többség sem írhatja fel az európai jogszabályokat. Kérem én is, hogy a petíció maradjon nyitva. És hogy ne várjuk meg, hogy egyes projektek végrehajtásra kerüljenek, mert addigra már visszafordíthatatlan károk fognak történni, amelyek a jövő generációkat is tönkreteszik majd. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy nagyon egyértelműen elmondták, eh, az üzenet eh, összefüggő, tehát nem kell ezt újra és újra elismételni. Én készen állok arra, hogy lezárjam ezt a napi rendi pontot. Azt gondolom, hogy eh, a petíciókat, az összes petíciót nyitva kellene tartanunk. És kicsit sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság nem tudott átfogóbb választ adni, de Teljesen megértjük azt, hogy itt most időhiányban voltunk, de most a bizottsághoz fordulunk, és megkérjük őket, hogy térjenek majd vissza hozzánk további információkkal, miután már lefolytatták a vizsgálatukat. És ezt megtehetnék akár írásban is, nem kell emiatt egy újabb ülést összehívnunk, de addig nyitva tartjuk ezt a petíciót, és addig is újra megvizsgáljuk ezt, és megnézzük a bizottság által biztosított válaszokat is. És emellett ezt el kell küldenünk az NV szakbizottságnak is itt a parlamenten belül, hogy ők is tudatában legyenek annak, hogy mi történik itt. Nekik is valószínűleg lesz mit hozzáfűzniük. És úgy látom, hogy erre más reakció nem érkezett, tehát így fogunk tenni. És köszönöm szépen mindenkinek, hogy ilyen messzire elutaztak az önök gyönyörű zöld szigeteiről. És eljöttek ebbe a szürke városba. Köszönöm szépen, hogy velük töltötték a délutánt. Köszönöm, hogy növelték a tudatosságunkat ezzel kapcsolatban. És én most személy szerint arra gondolok, hogy melyik gyönyörű zöld szigetet kellene meglátogatnom legközelebb. Tehát köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és kellemes utat kívánok haza a szigeteikre. Mi pedig, kollégák, tovább lépünk a következő petícióra, ami a 623-as számot viseli. On uh, the status of the EU pilot complaint to the European Commission on the Lobregat Delta. The petition a Lobrega deltával kapcsolatos petíció. A petens jelen van, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ö én egy környezetvédelmi szervezet nevében beszélek, amely be akarta nyújtani a petíciót. Kérem a petienseket, hogy ha beszélgetni akarnak, akkor ezt a termen kívül folytassák le, hogy a következő petenst is hallhassuk. Okay, fine. Thank you very much to all. Köszönöm. Akkor most legyenek szívesek elhagyni a termet, hogy hallhassuk a következő előadást. Nos tehát, ahogy már elkezdtem mondani, egy környezetvédelmi szervezetet, katalán szervezetet képviselek, és panaszunk már egy pár éve ö, benyújtottuk. Ez egy vizes területre vonatkozik, egy jelentős ö, folyó delta, sőt a második legnagyobb folyó delta az Ibériai félszigeten, ahol sok vándormadár szokott megpihenni, a Rón völgyéből érkeznek ezek hozzánk, az Ebró folyó ö, ról beszélünk, ez egy nagyon jelentős madárvédelmi terület, ugyanakkor ugyanitt az infrastruktúra már most is nagyon sűrűn, jól fejlett, és még tovább akarják fejleszteni, egyre kevesebb madár át nálunk ennek következményeképpen. A vándormadarak 40%-a elmaradt az utóbbi 14 év során a korábbi adatokhoz képest a Slotbeget Deltát 2002-től többféle törvény védi, de az utóbbi 15 év során ez a védelmi terv soha nem került nyilvánosságra, mindenki csak hallott róla, és nem koherens a természetvédelme ezen a területen. És ez a soha nyilvánosságra nem hozott terv, ezért aztán nem is valósul meg, vagy csak sporadikusan. És a spanyol hatóságoknak itt lenne az ideje, hogy el kelljen számolnia azzal, hogy mit tettek e 15 év alatt, hol van ez a terv, mit valósítanak meg belőle, és hogyan próbálják megakadályozni ennek a térségnek az elapró, szétaprózódását. hektárnyi területről beszélünk, amely speciális külön védelmet az SPA szabály alapján jelenlegi új fejlesztési javaslat kizárólag a szűken vett deltára vonatkozik, és a 98-as bizottsági környezeti hatástanulmányra hivatkozik, hogy a folyót új mederbe kell terelni az SPL szabályok értelmében. Hiányoznak a gazdasági hatástanulmányok, és hiányzik annak a világos kijelölése, hogy mely területet akarják úgymond fejleszteni. Ebben a bizonytalanságban aggaszt minket, hogy további madárfajok hagynak el minket, megszűnnek a, az eddigi védett területek, és bizonyítani tudjuk, hogy már is súlyos törvénysértések történtek a habitat irányelv megsértése, a madárvédelmi irányelv megsértése számunkra bizonyított. Fernández Gómeznek adok szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyszerű részletes beszámolót hallottunk. A delta állapotáról. Nálunk van minden írásos anyag, ez valóban egy különleges védelmet igénylő terület, amit az EU jog véd, az Európai Bizottság vizsgálatot indított, és a spanyol hatóságokkal közösen Las eh, medidas vizsgálja hogy milyen kompenzációs intézkedésekkel lehetne a megkezdett projekteket Barcelona körül, barcelonai repülőtér kapcsán, vagy a Labregád folyó környékén javítani. A bizottság azonban még a spanyol hatóságoktól nem kapott visszajelzést, hogy ezeket a kompenzációs intézkedéseket meghozták volna. Reméljük, hogy ezt a vizsgálatot hamarosan lezárhatjuk, és elmondhatjuk, hogy a megfelelő mechanizmusok érvényesülnek. És az európai jogot a spanyol hatóságok kellő szigorral alkalmazzák. Köszönöm szépen, kollégák! Már csak Maria Szúr és én maradtunk. Maria Szúr kíván ebben a témában szól, megszólalni? Vagy én beszéljek? Én később szeretnék. Yeah. Okay. Uh, we have listened to you. We have also listened to the Commission, and I give the floor back to you if you, if you have something to say in addition to this petition two minutes maximum. Visszaadom akkor a szót, hogyha még szeretne valamit hozzátenni, maximum kettő percben. Hola, eh, perdón, buenas tardes. Eh, ahora voy a... Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Én szeretnék válaszolni, hogyha mindannyian egyet értenek. Tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha ebben az esetben a bizottsági álláspontot ne csak a kompenzáció képviselni, Nem csak relatív nem megfelelésről van szó szerintünk, ami a környezetvédelmi irányelveket illeti, hanem a természetes élőhelyek, illetve a madarakra vonatkozó irányelv vonatkozásában sem. Rendelkezésre áll minden tudományos dokumentáció, hogy bebizonyítsuk, hol vannak a határok ezen a területen, és a folyó delta vidéke hol található. Semmiféle irányelvnek nem felelnek meg a körülmények, vannak pedig kritériumok, fejlődési és egyéb kritériumok is, a fejlődést és az építkezést támogatják, mert ez az érdek. Úgyhogy gyakorta más érdekek érvényesülnek, nem pedig a környezetvédelmiek, és Katalóniában is ez történik. Az irányelveket nem alkalmazták, ami a fejlesztési munkák korlátozását illeti. Úgyhogy tudományos érveket szeretnénk a jelenlegi helyzettel szemben, valós tudományos érveket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Máriusz úr, egyetért velem abban, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót? egészen addig, amíg a bizottság fel nem térképezi a delta vidékre vonatkozó spanyol hatósági terveket. Köszönöm, elnök asszony, egyetértek Jó, akkor folytassuk. Következik a következő pont, ami nem más, mint a 1389-es petíció. A Pikrodafni folyón végzett társfinanszírozású projektről, amely előttök sírti az uniós jogszabályokat. A petíció benyújtója nincs itt, azonban a bizottság mint mindig jelen van, és örömmel adom meg a lehetőséget Jannis Koninotisnak. Köszönöm tisztelt elnök asszony a szót. Először is meg szeretném erősíteni önöknek, hogy a bizottság legutóbbi tájékoztatása óta új információt nem kapott, hogy ez a projekt beindult, mégpedig úgy, ahogy ez nem felel meg az uniós szabályoknak. Azonban arról tájékoztattak minket, hogy pillanatnyilag még folyik a meghallgatás a görög bíróságon, és novemberben folytatódik. Úgyhogy várni fogjuk azt, hogy a görög igazságszolgáltatás hogyan reagál erre. Önök nyilván tudják, hogy a bizottság minimálisan akar beavatkozni az emberek mindennapi életébe, horizontális dimenzióknak ad prioritást. Ezt a bizottság legutóbbi közleménye 2017. január 19-én megerősítette. Ez persze nem azt jelenti, hogy a bizottság nem foglalkozik olyan kérdésekkel és panaszokkal, amelyeket kap, azonban horizontális, abban próbál kapcsolatot teremteni a kérdések között. A projekt nagyon jól mutatja, hogy ha áradásokról van szó, milyen kihívásokkal kell szembenézni a görög országnak és a görög hatásoknak. Ez a projekt azonban nem valószínű, hogy további áradásokat okozna, és ez, ezért a 2007 per 60-as irányelv jobb végrehajtására törekszik. A 2015-21-71-es dokumentuma tartalmazza azokat a területeket, amelyek ki vannak téve ennek az, ezeknek az áradásoknak. A görög hatóságok ezeket a térképeket a közelmúltban elküldték nekünk, és a bizottság most elemzi ezeket, hogy megvizsgálja, megfelelőek-e. 2017-2025-ös dokumentumra is utalnék, amely azokról a területekről szól, amelyek árvíz védelem szempontjából veszélyeztetettek. Még mindig vizsgáljuk ezeket, a cél az, hogy az egyes országokat és területeket az áradással szemben védhessük. 2017. április 28-án a bizottságot megkeresték, és a bizottság a görög hatóságokhoz fordult, most jött meg a válasz. Nem a nem a, azon eljárás keretén belül kíván eljárni, ami a törvénysértést jelenti, hanem inkább a mézes madzakhoz nyúlna. Végül pedig elmondanám, hogy azok az információk, amelyek a jelen petíció keretén belül nyilvánosságra kerültek, mindenképpen elemzésre kerülnek, az attikai ö, térségből ö, származó mindenféle információval együtt, amit Görögország elénk terjeszt. Köszönöm szépen. Márias úr, ez most az ön pillanata parancsoljon, öné a szó. Hát nem hiszem. Είναι szóval Köszönöm. Eh, Rendkívül komoly uh, dolog ez, amivel vádol minket a petíció benyújtója. Azonban kaptunk egy dokumentumot a bizottságtól, amihez a dokumentumaink között szerepel. Egy fontos kérdés merül fel. A patak vonatkozásában Nagyon hasznos lenne az árvizek elleni küzdelem. Ez nagyon fontos Atén ö, ö, ö, környékén. Ilopuli, Szent Dimitrius, Elimos és Old Faliron szempontjából ezek a nagyobb települések, városok itt. De az Európai Uniós törvények megszegése is ö, fennforog, nem csak az árvízvédelmi erőfeszítések. Szemben azzal, amit a bizottság mondott, ö, szerintünk bizony van kompetenciánk, mert mivel a ö, regionális fejlesztési alap fejle, ö, pénzügyi alapjaiból támogatták ezt a projektet, nagyon fontos érv ez. És így a bizottság, ha akar, felléphet. A bizottság egyébként azt mondja, hogy Görögországban nem jó a, az árvízvédelem, a bíróság előtt kellene állni a Görögországnak, mert megsértette ezt a jogszabályt, Elismerem, hogy megalapozott ez a panasz, és a célja az, hogy nyomást gyakoroljon annak érdekében, hogy rendezzék ezt a kérdést. Nos, az, hogy az állam tanács elé került, ez mindenképpen nagyon jó hír, ez azt jelenti, hogy lesz döntés de ez azt jelenti, hogy nekünk, mint szakbizottságnak szembe kell néznünk ezzel a döntéssel, és válaszolni a petíciót benyújtónak. Szerintem mindenképpen nyitva kell tartani ezt a petíciót. Az Európai Bizottságnak az érveket mérlegelni kell, amelyeket felsorakoztattak a petíciót benyújtók. Mindenképpen írni kell, hogy Attika régiója a Környezetvédelmi Minisztérium is, illetve a közmunkákért felelősek, mert ők a kompetensek végre tegyenek valamit. Hogy tudunk az árvizekkel szembenézni? Ez egy nagyon fontos téma, tanulmányozni kell, ezt úgy érhetjük el, hogyha jól alkalmazzuk a jogszabályokat. Gondolom meghallgatjuk majd a bizottság válaszát, és aztán majd még szeretnék hozzászólni a vitához, és várom a javaslatát, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, Szakoráfa asszony. Üdvözlöm itt a szakbizottságban, bár kicsit későre jár, de akkor is. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, azt mondják nekünk ezek a petíciót benyújtók, hogy a regionális fejlesztési alap által finozott projekt, amelynek egyik célja az árvizek elleni harc, bizonyos Európai Uniós törvényeket sért. Nem volt konzultáció az állampolgárokkal. Ezek a vádak bizony megalapozottak. Különös tekintettel, ami a kiegészítő dokumentumot illeti, amelyet szintén elküldtek nekünk. Az Európai Bizottság szerint nincsenek olyan adatok, amelyek bizonyítják, hogy az irányelvet megsértették, illetve ami a parlamentet és a tanácsot illeti, az árvízvédelem céljából a tagállamoknak térképeket kell elkészíteniük azzal a célral, hogy árvízvédelmi intézkedéseiket alátámasztják. Ez a harmadik cikk 2b bekezdésében található, tehát főleg a különböző alacsonyan fekvő területekről van itt szó elsősorban. Az árvíz okozta kockázatok kezelése, az árvízvédelmi irányelv egyes cikkének értelmében, ami a keret szabályzás, ezeket a térképeket el kell készíteni, de mivel Görögország nem járt így el, a bizottság úgy döntött, hogy fellép minden egyes esetben. Elnök asszony, mivel még nincsenek meg ezek a térképek az árvíz okozta kockázatokról, el kell mondanom, hogy a különböző mérnökök, geológusok, környezetvédő szakemberek véleményére alapozhatunk. Az a kockázat, amely ebben a régióban jelen van, nagyobb, mint más területeken, mert ez a völgy, ez nem tudja felszívni adott esetben az ide érkező vízmennyiséget, és ez katasztrófához vezethet. Ezért van annyi áradás ebben a régióban. Már a görög hatóságok is ö, ö, veszélyeztetett területnek nyilvánították. Ennek következménye képpen ö, javaslom elnök asszony, hogy maradjon nyitva ö, ez a petíció, és aztán a nemzeti hatóságoktól ö, kérjünk további tájékoztatást. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Kedves kollégák! Én póttag vagyok, ö, teljes mm, jogú tag vagyok a, a petíciós bizottságban. Nem akarok hosszasan beszélni, csak gyorsan elmondanám, hogy támogatom ezt a petíciót az állampolgárok részéről, mert olyan területről van szó, amely a környezetet veszélyezteti. És tényleg elpocsékolták mind a természeti, mind a pénzügyi forrásokat. Úgyhogy bízom szakbizottságunk érzékenységében, ami ezt a témát illeti, részletesen hallották a tartalmát ennek a petíciónak, nem akarok itt most részletesen belemenni ebbe ismételtem mert ez csak húzná, halasztaná az eszmecserét. Hallották a bizottság válaszát. Ma sajnálatos módon nem hallottam a bizottság képviselőjét, de ha további pontosításra van szükség, és nem értünk egyet, akkor visszatérek erre. Az első megjegyzésem, az első válaszom a bizottságnak, azzal kapcsolatban, amit az állampolgárok mondtak ebben a témában, az, hogy mindez nem igazán megalapozott. Egyes kérdésekben a magyarázatok nem igazán meggyőzőek. Én csak azért mondom ezt, mert úgy gondolom, hogy részletesebb válaszra van szükség az Európai Bizottság részéről, és a bizottságnak jobban oda kellene figyelni azokra az érvekre, amelyek a petícióban megfogalmazódnak. Tehát gyorsan szerettem volna elmondani mindezt, nem akarom megismételni a már elhangzottakat, támogatom a petíciót, és több oknál fogva is úgy gondolom, hogy a petíciót benyújtóknak igazuk van. Először is. Nem készült környezettanulmány a projekt előtt, a 2011-es törvény értelmében, hogyha vizes területekről van szó, ilyen jellegű tanulmányt el kell készíteni. Úgyhogy ez itt egy kicsit ellentmondásos. Másodszorban nem tájékoztatták a közvéleményt, nem jelent meg sehol. És megsértették a 2011 per 92-es irányelvet is. De hát most nem akarok erre visszatérni, hogy ez mit jelent. Harmadsorban megsértették a 2007 per 60-as irányelvben foglaltakat is, hogy értékelni kell, amikor árvíz kockázata forog fel. Elnézést, már nem sokáig szeretnék beszélni. Ugyanis nem igazán jól mérték fel az árvíz veszélyét, illetve azt, hogy szükség van-e ezekre a munkálatokra. Mert végül is pont az ellenkezőjét értékel vele. Az árvíz kockázata, veszélye még inkább fennáll. Aztán háromszorosára nőtt tehát az árvízveszély, mert ide két másik ö, ö, víz folyam is érkezik. Több faj, több madárfaj ö, természetes élőhelye volt ez és ezeket elöntheti az árvíz. Úgyhogy többszörös a kockázat, hetet sorban, ami a legfontosabb, és ezzel befejezném, az államtanács elismerte, hogy környezetvédelmi kockázatokról van szó, a munkálatok leállítását rendelte el, és mindezek után azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, másodszorban pedig Bár elkezdődtek az építkezések, mert azt nem állította le a, az államtanács, de jó lenne, hogyha nem fejeznék be ezeket a munkákat, mert ennek fennáll a kockázata. Tehát több információt, pontosítást kellene kérni a régiótól, a bizottságtól, hogy érveljenek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Nos, nyitva hagyjuk a petíciót, további tisztázást kérünk, sokkal átfogóbb alapon a bizottságtól. Ezen kívül Attika régióba egy levelet küldünk az önkormányzatnak, illetve a környezetvédelmi és az infrastruktúrális minisztériumban, hogy rákérdezzünk most mi a helyzet. Ezen kívül konkrét válaszokat kérünk a petíciót benyújtók állításaira. Hogyan tudnának erre válaszolni? Végezetül őket is arra kérjük, hogy átfogó áttekintést adjanak a projektről, mert erről erre volna szükségünk, mert ilyen morzsákat kapunk. Aztán tegnap az atikai decentralizált önkormányzattól azt az információt kaptuk, hogy van egy legfelsőbb bírósági tárgyalás. A következő tárgyalásra november 15-én kerül sor, és ha megszületik a bírósági határozat, akkor ismételten visszatérhetünk erre a témára. Rendben? Jó, tökéletes. Most látom először, hogy Máriász úr mosolyog, még pedig görög témában. Ez fantasztikus. Jó, akkor ezzel véget ért a mai szakbizottsági ülésünk, és azt gondolom mindenkinek kellemes estéje kell, hogy legyen, mert meg is érdemeljük ezután a hosszú nap után, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk, mindenkinek kellemes estét kívánok.